Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Elkezdjük a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság munkáját. Ma és holnap ülésezünk, mindenki megkapta a napirendet, tájékoztatok mindenkit, hogy a weben is követhető az ülésünk, és a tolmácsolás azok a nyelvek, amelyikre tolmácsolás van, ezeket is Tudattuk van-e észrevételük a napirenddel kapcsolatban? Úgy látom nincs, tehát akkor már is kezdjük el a napirend taglalását. Hármas napirendi pont. A szubszidiírtásról és az arányosságról szóló 2012-es, 2013-as éves jelentés. Patricia Sulin, az előadó, és már is megadom neki a szót, tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy együttműködött velem ebben a jelentésben. Három módosítót fogalmaztunk meg. Az éves jelentés kapcsán a szubszidiaritásról és arányosságról szóló 2012-13-as éves jelentés kapcsán. Üdvözlöm, hogy a bizottság megkezdte a konzultációt, illetve a jobb szabályozás, az arányosság és az intelligens szabályozás kérdésében. Üdvözlöm azt is, hogy a bizottság folytatja tájékoz tárgyalását a civil társadalommal is. Az Európai Unióban igyekszenek csökkenteni a jogalkotás költségeit, és az adminisztratív terheket úgy, hogy minél nagyobb haszonnal járjon ez a vállalkozások és az a állampolgárok részére. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy a több éves pénzügyi keretben lévő programok megfelelnek-e a szubszidiaritás elvének, és valódi hozzáadott értékkel járnak-e. Némiképpen aggályosnak tartom azt a tényt, hogy az EU alapokat bizonyos esetekben olyan projektekre használják, amelyek nem közvetlen haszonnal járnak, ezért jelentéstervezetemben megszólítom a bizottságot, hogy vizsgálják meg a helyi kihatását a projekteknek. Megerősítem, azt is, hogy kérjük a bizottságot, hogy nemzeti hatástanulmányokat is készítsenek el az európai szinten, az Európai Bizottság által végrehajtott európai hatástanulmányokat kiegészítve. Biztos vagyok benne, hogy az Európai Parlament Impact Assessment vagy hatástanulmány szolgálata is fontos munkát fog végezni. A megosztott menedzsment területén vagyunk, a megosztott igazgatás területén, ezért a számvevőszékre is fontos feladat hárul. Az arányosság elve tekintetében fontos, hogy átlátható elvek szerint ítéljék oda az alapokat, és így is a hatás irányultságot szolgáljuk. Két utolsó észrevételem van. A parlament feladata, hogy megvizsgálja az Európai Unió költségvetésének felhasználását, um, és egyben a bizottság tevékenységét is. A bizottság a parlament um, megvizsgálta, hogy hogyan lehet um, a jövendőbeli hibákat kiküszöbölni, illetve az elkövetett, elkövetett hibákat kiküszöbölni, és ajánlásokat fogalmazunk meg mi az ebben az ügyben illetékes szakbizottság, hogy hogyan lehet jobban felhasználni a költségvetést. Köszönöm szépen. A 9-es pont kapcsán is emlékeztetni szeretnénk, hogy mi vagyunk a mentesítési hatóság, Bizony néha, amikor a bizottság szolgálataival tárgyalunk, úgy tűnhet, mintha a bizottság elfeledte volna, hogy mi vagyunk a mentesítésért felelős szervezet. Három módosító indítvány nyújtottak be, van-e bárkinek észrevétele? Úgy látom, hogy nem. Kérdezem a kollégát, hogy mikor szavazunk erről. Május 5-én szavazunk tehát. A jogi szakbizottság júni 16-17-én szavaz, éppen ezért a következő szavazásig elhalasztjuk ezt a napirendi pontot, és már is tovább megyünk. Négyes napirendi pont, 3 per 2015-ös számú külön jelentés az ifjúsági garancia kérdéséről. Reméljük, hogy itt van a számbevőszék felelős tagja, aki beszámol nekünk. Vor der Tür, ich habe Frau Ivanova schon vor der Tür gesehen, ich weiß nicht. Ivanova már láttam az ajtó előtt, nem tudom, hogy be is jött-e azon a bizonyos ajtón. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass die Mitglieder des Beschäftigungsausschusses... A foglalkoztatási szakbizottság tagjait is meghívtuk az ülésre, de megvallom, hogy senkit nem látok a foglalkoztatási szakbizottságból itt, ezt nagyon sajnálom, azon, szag, azon napirendi pontok taglalására, amelyek más szakbizottságokat is érintenek, mindig meghívjuk a társ szakbizottsági tagokat is, de mondom, nem látok itt senkit. Ja, Persze, nekünk is jobb lett volna kvaterkázni az ajtó előtt, de hát a munka vár vágjunk bele. A kollégin Ivanova. Hát- Ivanova asszony, üdvözlöm itt a körünkben, üdvözlöm önt és a csapatát. Nagyon fontos külön jelentéssel van dolgunk. Meg is kapja a szót, tessék, parancsoljon, mutassa be, kérem ezt a külön jelentést. Thank you, Madam Chair. Uh, honorable members. Köszönöm szépen. Thank you for having us. Köszönöm szépen, elnök asszony, igen, tisztelt képviselők, köszönöm szépen, hogy meghívtak. Megköszönöm az elnök asszonynak, hogy e jelentést a jelentésük bemutatása után március 21-én mutattuk be következő első kontülésem bemutathatom önöknek. Köszönöm Karin Kádenbachnak, az előadónak, az alelnököknek, a koordinátoroknak, nem mondok sokat az egész kont szakbizottságnak az együttműködést, a titkárságról ne feledkezzem meg, hiszen ez a korai prezentáció vagy bemutató azt mutatja, hogy a KONT, az önök szakbizottsága milyen nagy jelentőséget tulajdonít az ifjúsági munkanélküliség jelenségének. Néhány számadattal kezdem. 2014-ben 7,5 európai, fiatal európai nem vett részt oktatásban, képzésben és nem volt foglalkoztatásban. Ők a nédek. Több mint ö, ö, a munkaerőpiacon vannak tagállamok, ahol minden második fiatal nem talál munkát, mások országokban 20%-uk nem talál munkát. Hatalmas a különbség az ifjúsági különbség, munkanélküliség számadatai között 7,5% Németországban, 50,3% Spanyolországban 2014 júniusi adatokról van szó. 2012-ben a Eurofund tanulmánya az ifjúsági munkanélküliség költségeit illetve a jutalékok költségeit 154 milliárd euróra taksálta, ez az EU GDP-jének 1,2%-a. A számadatok magukért beszélnek, és azt mutatják, hogy milyen hatalmas kihívások előtt állnak a tagállamok. Ebben a kontextusban az Európai Unió sok kezdeményezést indított útjára, az egyik a Youth Guarantee, vagy az ifjúsági garancia, melynek célja az, hogy alternatívákat kínáljunk képzésre, munkahelyre, vagy pedig szakképzési programokra. Három pontról szeretnék beszélni előadásomban, az audit megközelítésről, az audit vagy a, kö, a vizsgálata eredményeiről és az ajánlásokról. Lássuk tehát a megközelítést magát, a módszertanunkat. Figyelembe véve, hogy milyen fontos témával van dolgunk és milyen nagy politikai prioritással rendelkezik, a számvevőszék egy sor auditot hajtott végre, és ezek közül ma csupán az elsőt fogjuk bemutatni annak érdekében, hogy gyorsan és releváns feedbackkel lássuk el a döntéshozókat, mielőtt még a pénzt elköltenék. Ebben a korai fázisban azt vizsgáltuk meg, hogy a bizottság szolgálatai megfelelő támogatást adtak-e a tagállamoknak a Youth Guarantee, az ifjúsági garancia rendszer kialakításában a Nemzeti Ifjúsági Garancia Végrehajtási Tervek bizottság általi ellenőrzését vizsgáltuk Franciaország, Írország, Olaszország, Litván és Portugália tekintetében. Végezetül az auditunk pedig az egysetleges kockázatokról is beszél az ifjúsági garancia végrehajtása során. Nagyon fontos, hogy ezt a speciális külön jelentést egy éven belül publikáltuk, és jelenleg egy másik auditon is dolgozunk, amely a Youth Action Teams, vagy ifjúsági akciócsoportok kezdeményezésre vonatkozik, és még az idei év során egy további auditot indítunk útjára, amely az ifjúsági garancia tagállami szintű végrehajtását vizsgálja majd meg. Mire jutottunk? Milyen észrevételeket tettünk? arra jutottunk, hogy az Európai Bizottság megfelelő és megfelelő idejű támogatást kínált a tagállamoknak az ifjúsági garancia rendszerük kialakítására, betartva a tanácsi ajánlásokban megfogalmazott határidőket. Például itt 5 hónapos a tanácsi ajánlások utáni 5 hónapos határidőről volt szó, és itt meghatároztuk azokat a hiányosságokat is, amelyeket meg kell határozni, de ugyanakkor az áttekintett nemzeti tervet nem minden tagállam készített el. Az ifjúsági garancia kezdeményezésének jövendőbeli sikerét nem tekinthetjük garantálnak, garantáltnak, hiszen so, sor kérdést meg kell válaszolni. Három fő kockázatot határoztunk meg. Egyrészt a finanszírozás adekvát voltára, másodszorban az ajánlat jó minőségére vonatkozóan, harmadsorban pedig a tekintetben, hogy a bizottság a rendszer eredményeit hogyan vizsgálja át és hogyan számol be erről. Szóljunk először a kockázatokról illetve a finanszírozás megfelelő voltáról. Hogyha figyelembe veszük, hogy milyen széleskörű munkanélküliség jelenség az Európai Unióban, az ez elleni fellépés is nagyon komoly költségeket kell jár. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy a különböző forrásoknak markánsan és erősen megfogalmazottnak kell lennie. Összességében 12,7 milliárd euróra tehető ez az Európai Szociális Alapról, illetve az ifjúsági garancia kezdeményezés vagy JEI-ből. Az is a cél, hogy strukturális reformokat alakítsunk ki a képzésben, a munkahelykeremsésben és a továbbképzésben a számbevőszék arra jutott, hogy az ifjúsági garancia finanszírozását nem kellő eszközökkel biztosítják, és az öt megvizsgált tagállam egyikesen biztosított információt a strukturális reformok becsült költségéről. Mely reformokra szükség van? 28 tagállamból 9 tagállam semmilyen ö, információt nem biztosított a nemzeti finanszírozásról, Ugyanakkor a ifjúsági garancia rendszer bevezetése előtt a bizottság nem készített kellő hatástanulmány, csupán a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet számadatai az iránymutatók, amelyek 2012-re azt mondják, hogy 21 milliárd euróra tehető az ifjúsági garancia rendszer. 2013-ban pedig 0,5 és 1,5 százalékát hasítja ki a tagállami GDP-knek az ifjúsági munkanélküliség kezelésének problémája, hat országra terjed ki ez a statisztika. A finanszírozási források közvetlenül kihathatnak az eredményre, amelyet elérhetünk, és ilyen módon az egész kezdeményezés sikerét meghatározhatják. Másodszorban a good quality offer, vagy a jó minőségű munka ajánlat kérdését vizsgáltuk meg. A bizottság azt mondja, hogy a munkanélküli vállás után négy hónapon belül 21 éven alatti fiatalok kapjanak egy good quality offerti jó minőségű munka ajánlatot, de nem definiálja a bizottság munkaanyagában, hogy mit mi volna a good quality offer. Mi a számbevőszék részéről úgy gondoljuk, hogy ezt fontos meghatározni. Attribútumokat, jellemzőket kell meghatározni, mennyi ideig tart ez a munkaviszony, vagy pedig milyen jövedelemmel jár. Enélkül fennáll annak a veszélye, hogy olyan munkahelyeket ajánlanak az ifjúsági munkanélkülieknek, amelyek segítségével nem tudnak javítani hosszú távon a helyzetükön, és így akadályokba ütközne az ifjúsági garancia rendszer EU-n belüli egységes végrehajtása. Másodszorban az átfogó ifjúsági garancia monitorozás és beszámolási rendszert még csak most dolgozzák ki. Ahhoz, hogy a végrehajtást megfő kellőképpen lássuk, arra van szükség, hogy minden tagállamot monitorozunk, nyomon kövessünk, és így biztosítsuk azt, hogy a fiatalok számára igazi pozitív változást érünk el, és biztosítani kell a visszacsatolási rendszerek kialakítását. A különböző beszámoló rendszerek, a, például a tanács, foglalkoztatási tanácson belül működő foglalkoztatási bizottság rendszere és a más bizottsági beszámolási rendszerek nem felelnek meg egymásnak, és megnehezítik az áttekintést szisztematikus beszámolói rendszer van szükség, az EU által finanszírozott intervenciók vagy beavatkozásokra egy egységes beszámolói rendszer terveznek végrehajtani, ám az MKO, tehát a tanácsi bizottság indikátorai ugyanakkor nem terjednek ki a nemzeti kofinanszírozási vagy társfinanszírozási keretre. Ez pedig azzal a kockázattal járhat, hogy az egyes szereplők, stakeholderek nem biztos, hogy fel tudják mérni, hogy az ifjúsági garancia mennyiben segít csökkenteni az ifjúsági munkanélküliséget. Röviden még az ajánlásainkról, és ezzel be is fejezem, elnök asszony három ajánlást fogalmazunk meg a számvevőszék részéről, amelyel szerintünk, megítélésünk szerint a ifjúsági garancia végrehajtását javítani lehet. Az egyik a finanszírozásra vonatkozik, arra teszünk javaslatot, hogy a tagállamok világos és egyetemi áttekintést adjanak minden tervezett intézkedésről, amelyeket az ifjúsági garancia keretén belül az ifjúsági munkanélküliség jelenségének felhasz, felszámolására fordítanak. Második ajánlásunk az offer vagy a munka ajánlat minőségére vonatkozik, ahogy mondtam, attribútumokkal, jellemzőkkel kell ellátni ezeket a képzési ajánlatokat vagy munkahelyi ajánlatokat, meg kell határozni, hogy a bizottság iránymutatása szerint mi is volna a good offer, a jó ajánlat. A harmadik ajánlásunk pedig a reporting, a beszámolás kérdésére vonatkozik. Fontos, hogy az Európai Bizottság egy átfogó nyomonkövetési rendszert vezessen be, így mind a strukturális, mind az egyéneket megszólító intézkedésekre terjedjen ki, és fontos, hogy ezeket az Európai Parlament is támogassa. Elnök asszony, tisztelt képviselők, reméljük, hogy a számvevőszék jelentését használ, hasznosnak találják, és örömmel tekintünk a gyümölcsöző és konstruktív eszmecsere elébe. Köszönöm. Ja, vielen Dank für den... Köszönöm szépen a beszámolót. Rendkívül fontos ez a téma. Ez az egyik kulcsfontosságú probléma, amely érint bennünket az Európai Unióban. Kátenbach asszony a jelentéstevő szeretne rögtön most az elején hozzászólni, és adom a szót. Igen, köszönöm szépen. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit és köszöntöm, és köszönetet szeretnék mondani a számvevőszéknek és Ivanova asszonynak, hogy ezt a fontos jelentést, beszámolót elkészítették, és nagyon örülök, hogy erre ilyen korai szakaszban került sor. Nagyon jó volt az együttműködés, nagyon fontos témáról van szó. A médiában lehet, hogy ez a beszámoló egy kicsit rossz visszhangot kapott. Természetesen arról van szó, hogy fel kell mutatnunk azt, hogy mennyire fontos az ifjúsági garancia program, hiszen továbbra is nagyon magas az ifjúság körében a munkanélküliség. Örülök annak, hogy az Európai Bizottság meg említette, hogy további fellépésre kerül sor. A Nemzetközi Munkaügyi Szolgálat úgy látja, hogy 32 milliárd eurónyi befektetésre van szükség a probléma orvoslásához. A finanszírozást kell tehát biztosítani, ez elengedhetetlen. Egy további pont, amit szeretnék említeni, Természetesen a számvevőszék ajánlásaiban is szerepel az, hogy a munkaajánlatok minőségét javítani kell. Meg kell határozni, hogy a fiatalok számára nyújtott ajánlatok hogy nézzenek ki, milyen minőségű ajánlatokra várunk, hogy valóban ez hosszú távú, fenntartható értéket képviseljen. Amire mindenképpen szükség van, az, az ifjúsági garancia program finanszírozása a szociális alap, illetve foglalkoztatási alapon keresztül is lehetséges. Ez nagyon összetetté teszi az egész finanszírozást. Az e- Európai Bizottságtól lehetőséget kell kapni arra, hogy a tagállamoknak orientációs segítséget nyújtsunk, hogy valóban a céloknak megfelelően fektessék be ezt a pénzt miután a helyzet az egyes tagállamokban nagyon-nagyon különböző, nem csak általános iránymutatást, hanem specifikus iránymutatást is kell adni az egyes tagállamoknak, sőt, akár egyes régiókra lebontva is. Az Európai Bizottság, és ez világosabb vált a számveszély jelentéséből is, hogy tehát az Európai Bizottság programja hatékony lehet, megvan benne a potenciál, azonban a szemvevőszék is hangsúlyozta azt, hogy a végrehajtás koordinációja az egyes tagállamokban és a tagállamok közötti koordináció területen még nagy javítási lehetőségek vannak. Emellett kár az is, hogy egyes tagállamokban annak ellenére, hogy ezek a pénzek rendelkezésre állnak, a pénz lehívási potenciál eléggé alacsony, valószínűleg ott, ahol a leginkább, leginkább szükség van a pénzre, ott nem került sor a pénzek lehívására hmm. megfelelő mértékben. Úgyhogy itt együttműködésre van szükség administratív közigazgatási területen is, az közigazgatási kapacitást javítani kell, hogy a pénzeket valóban lehívják a tagállamok, és a programokat megvalósítsák. Mert a papíron bármilyen jó is lehet ez az ifjúsági garancia, a gyakorlatban ez nem fog semmilyen eredményre vezetni. azt is tudjuk, hogy e az Európai Uniónak az aktív munkaerőpiaci politikák terén nincsen konkrét illetékessége, de az Európai Bizottsággal együtt az Európai Parlament, az Európai Unió, tehát együtt az ifjúsági garancia végrehajtásáért kell, hogy együttműködjenek. Üdvözlöm az Európai Bizottságnak azt a javaslatát, hogy a 1304-es eh, eh, jogszabályt módosítani eh, kívánja, amely arról szól, hogy az eszközök hány százalékát lehet fordítani erre a célkitűzésre, hiszen ez nagy lendületet ad. Ami a munkaerőpolitikai munka lépéseket illeti, itt a képzés, az ifjúsági, szociálpolitikai eh, dimenziót mind figyelembe kell venni, tehát szélesebb keretben, dimenziómban kell vizsgálni ezt a kérdést. Köszönöm szépen, még egyszer, hogy meghallgattak, eh, biztos vagyok benne, hogy a kollégáim is szeretnének hozzászólni, és együtt eh, biztos, hogy jó értékes jelentést készítünk. A kérésem a kollégák felé az, hogy utaljunk arra, hogy ez egy nagyon jó és nagyon hatékony eszköz lehet, ez az ifjúsági garancia, hogyha valóban megfelelően hajtják végre. Nem lehet ezt elítélni, vagy megbélyegezni ezt az ifjúsági garanciát, nem lehet rásütni azt, hogy ez nem működik. Osztrák állampolgárként mondhatom, hogy eh, igenis nagyon jó eh, ez a program nálunk, ez nálunk az ifjúsági munkanélküliség elég alacsony, tehát a gyakorlatban is működött ez a rendszer, ez is segítségünkre volt, ez az ifjúsági garancia modell, úgyhogy csak bátorítani tudom a kollégákat, a többi tagállamot arra, hogy használják ki, osszuk meg a legjobb gyakorlatokat egymás között. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Lukeden Denica asszony és jelentkezett, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is hadd mondjam el, hogy a jelentéstevő munkat, dokumentumát nagyon figyelmesen olvastam el. Köszönöm szépen, hogy elvégezte ezt a munkát. Tartamilag egyet tudok érteni vele. Pozitívan kell hozzáállni ehhez a programhoz, ez egy nagyon jó program. Az Európai Uniót manapság gyakran kritizálják, de pontosan ebben a pont, ezen a ponton mutathatjuk fel azt, hogy támogatjuk a tagállamokat és a foglalkoztatás, a foglalkoztatást az minden tagállamban. Ideális lenne, hogyha az ifjúsági garancia keretén belül további pénzeszközök állnának rendelkezésre, hogy a jövőben valóban sikerre vigyük ezt a programot. Tudom, hogy nem könnyű ez a feladat, hiszen eléggé végesek a költségvetési eszközök, a 7 éves programidőszakra azonban több pénz kellene. Én Örülök annak, hogy az Európai Bizottságot továbbra is támogathatjuk, és a bizottság is támogatással áll rendelkezésre nemzeti, illetve regionális hatóságok számára, hogyha erre szükség van. Valóban szükség van a follow hogy az ifjúsági garancia eredményeit világossá tegyük. Azonban az európai szemeszter keretében kötelező célokat meghatározni, ezzel kapcsolatban eléggé szkeptikus vagyok, Mit ért ön kötelező célkitűzéseken, és milyen eljárásokkal kívánja ezeket elérni? Az a véleményem, hogy az Európai Bizottság a legjobb gyakorlatokkal kapcsolatos információkat meg kell, hogy ossza. Ausztria mindenképpen követendő példa. Az Európai Bizottságnak emellett még a tagállami előfinanszírozási részt át kellene vennie e, ezt a részt a szociális e, alap életbelépése előtt. Ami a e, foglalkoztatási alapot illeti, itt párhuzamos munka folyik az ifjúság, a képzés és a szociális garancia terén. Köszönöm szépen, Borgen úr is szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönöm szépen Ivanova asszonynak és a számvevőszéknek, illetve a jelentéstevő asszonynak a munkáját. Rendkívül fontos jelentésről van szó, és valóban az ifjúsági munkanélküliség mindannyiunk számára fontos téma, hogyha látjuk, elolvassuk a jelentést, látjuk a számokat, ez, ez tényleg botrányos, hogy milyen 30-40, akár 50 százalékra is rúghat az ifjúsági munkanélküliség egyes tagállamokban, egyes régiókban, úgyhogy mindenképpen tennünk kell valamit ezen problémák megoldása érdekében. Én támogatom ezt a kezdeményezést, üdvözlöm a jelentés tartalmát is. Egy dolog, ami a finanszírozást illeti, erről persze még beszélni kell. Tavaly beszéltünk egy 21 milliárdos összegről egy program finanszírozása kapcsán. Nagyon fontos az, hogy egyáltalán megkezdődjön a program, akkor is, hogyha nem áll még rendelkezésre elegendő pénz, de mindenképpen kezdődjön meg, és hatékony programokat támogassunk belőle. Persze meg kell határozni, hogy milyen, mennyi finanszírozásra van szükség. A 21 milliárdra szükség lehet, ami a jó minőségű ajánlatokat illeti, ezt biztosítani kell, hogy ez rendelkezésre álljon. Növekedett a munkahely ajánlatok száma, de a minőségük még mindig hagy kívánni valót. Úgyhogy azzal nem érünk el semmit, hogyha csak a mennyiséget növeljük, a minőséget pedig nem. A harmadik pont is nagyon fontos, a monitoring, az ifjúsági garancia monitorozása. A jelentéstevő említette, hogy fontos lehet, hogy tagállamok számára iránymutatásokat adni. A jelentéstevő említette a lehívási arányt egyes tagállamokban, és a számvevőszék is felvetette ezt a kérdést. A kérdésem a következő, talán a jelentéstevő tud válaszolni, vagy a számvevőszék úgy gondolja-e, hogy az-e a helyzet, hogy a tagállamok az kezdetben nem igazán kívántak részt venni az ifjúsági garanciában? Ez problémát jelentett. Tudom például, hogy az Egyesült Királyság nem igazán kívánt az elején részt venni ebben, nagyon visszakozott, és a lehívási arány összefügge ezzel az eredeti, kezdeti szkepticizmussal a tagállamok részéről. Novákov képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a Ivanova asszonynak és csapatának a jelentést, a beszámolót. Én biztos vagyok benne, hogy a, tagáll, a, a kollégákkal együtt mondhatom azt, hogy nagyon szeretnénk, hogyha sikeres lenne az ifjúsági garancia, de még nagyon sok munka áll előttünk ahhoz, hogy ezt biztosítsuk. többféle intézkedésre van szükség, reformokra és beruházásra, ezek keverékére ahhoz, hogy elérjük a céljainkat. Egyik sem tudja egyedül elérni a célt. A garancia, garanciát a tagállamoknak támogatnia kell, és minden résztvevőnek is támogatnia kell ahhoz, hogy elérjük az, a kívánt célokat legyen szó, az érintett felek közé számolom a munkaügyi központokat is például. A felelősséget meg kell osztani a tagállamok és az Európai Bizottság között. Az Európai Bizottság megfelelő támogatást nyújtott a tagállamoknak, ezt el kell ismernünk. Technikai segítséget nyújtott időben, úgyhogy várjuk a tagállamok elköteleződését. Azonban van itt egy bizonyos divergencia, tagállamok között. Egyes tagállamokban kiválóan sikerül a végrehajtása a garanciának, más tagállamokban szinte nulla a lehívás. Ami az ország specifikus ajánlásokat illeti, szociális, illetve munkaerőpiaci eh, területeken ez nagyon fontos ahhoz, hogy alátámassza az ifjúsági garanciára vonatkozó intézkedéseket. A tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani. Persze nagyon sok a, nagyon le vannak terhelve a tagállamok, az előző programozási periód és a most, periódus és a mostani összecsúsznak, az adminisztratív kapacitásukat ez rendkívül kihasználja. Nagyon fontos, hogy az eredményekre koncentráljunk, ne csak a lehívásra, a alapok lehívására. Hosszú távú eredményekre kell koncentrálni. A tagállamoknak a meglévő finanszírozási lehetőségek teljes kihasználására kell törekedniük. A végrehajtási hézagok vagy különbségek megszüntetése nagyon fontos. Koncentrálni kell itt az egyes tagállamok közötti különbségekre az oktatás, a képzés, a PPP és egyéb területeken. Emellett a tagállamok elkötelezik magukat a nemzeti finanszírozási kiegészítés mellett, hogy az alap az Európai Szociális Alappal és az Európai ö, Foglalkoztatási Kezdeményezésekkel kiegészítve írjon el eredményeket a tagállamoknak, tehát el kell kötelezniük magukat a társfinanszírozási projektek és kezdeményezések mellett. Ö, a tagállamok biztosítják emellett, hogy a nemzeti és helyi hatóságok megfelelő kapacitással rendelkezzenek a végrehajtáshoz. Az Európai Bizottságnak nincsen jogi alapja arra, hogy a helyi hatóságokat irányítsa azzal kapcsolatban, hogy hogyan hajtják végre ezt a garanciát. A tagállamoknak emellett végig kell gondolniuk, hogy milyen meglévő jó gyakorlatok valósultak eddig meg az Európai Unióban, és az Európai Unió ezeket meghatározza, vagy azonosítja. A hosszú távú eredmények biztosítása és a legjobb, leghatásosabb projektek végrehajtása elengedhetetlen. Az indikátorok, indikátor keret használata itt elengedhetetlen. Továbbra is hangsúlyoznom kell, hogy az eredményekre kell koncentrálni, az ifjúsági garancia intézkedésekkel kapcsolatban. Az ifjúsági eh, garancia végrehajtása a számvevőszék eh, beszámolójának tárgya volt és az ifjúsági garancia nagyon fontos lehetőség arra, hogy a gyengeségeinket felmérjük nemzeti és helyszinten. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. jó kollega következő. Bonjour, chers collègues. Jó napot kívánok mindenkinek! Természetesen szeretnék köszönetet mondani a számvevőszéknek és az előadónak. Nagyon fontos munkát végeztek az ifjúsági garanciával és a szakképzéssel kapcsolatban. Ugyanakkor a számövőszék nehézségekre hívja fel a figyelmet, nehéz értékelni komolyan ennek a képzési politikának a hatását. Főleg azt nehéz értékelni, hogy a tagállamokban milyen szakpolitikát követnek, és ez ugye összekapcsolódik az európai politikával, úgyhogy nem lehet több pontosan értékelni az eredményt. Franciaországot említeném. A helyi közösségek és az állam is 11 milliárdot szánt a továbbképzésre, oktatásra, az ifjúsági munkanélküliség elleni harcra szubszidiaritásról és arányosságról épp az előbb beszéltünk, úgyhogy valóban valós hatástanulmányt kellene végezni, és államról államra meg kéne vizsgálni az összes tagállamban ezt a helyzetet. Tehát, hogy tudjuk, hogy az a plusz összeg, amit az ifjúsági garancia biztosít, az ifjúsági munkanélküliség elleni harcnak, ugye 50 Spanyolországban 7%, Németországban a fiatalok között a munkanélküliek arányát hatalmas a különbség. Ez a 12,7 milliárd euró, amit a ILO mm, becsül, meg kell nézni, hogy valóban a szakképzés igényeknek megfelelne ennek a felhasználása. A kérdés egyszerűen az, hogy most tényleg az összes ilyen képzés, az összes ilyen szakpolitikát föl kell mérni, azért, hogy ne legyenek vak befektetések, vak támogatások, azért, hogy támogassunk olyan témákat, amelyeket a tagállamok eleve megoldanak. Kollégi Valli, Valli képviselő. Sí, grazie Presidente, ringrazio. Köszönöm elnök asszony, szeretnék köszöntet mondani a számvevőszéknek a beszámolóért, és köszönt azért is, hogy konkrét elemzést végeznek a programok tekintetében Olaszország számára mentőv. Ez mentővet jelent a ifjúsági munkanélküliség miatt, hiszen nagyon súlyos ez a probléma. Sajnos látjuk, hogy a programok által generált munka nem olyan nagy mennyiségű, mint amennyit terveztünk eredetileg. Lényegében azért, mert az ifjúsági garancia nem működik. És miért nem működik? A drámai a helyzet, a gazdasági helyzet, több egyensúlytalanság él egyes területeken belül, és sokszor ezt művileg generálják. Ezért nagyon nehéz ezeket az egyensúlytalanságokat megoldani, hiszen ez egy valós gazdasági egységet, nem csak monetáris uniót jelentene, tehát az összes koncepciót egységesíteni kéne, egy, például egy a régió szintjén, hogyha ezeket az egyensúlytalanságokat meg akarják oldani, ehhez ez a háttér kellene. A tagállamok nem állnak készen arra, hogy ezeket az alapvető lépéseket megtegyék. Mi történik? A fiatalok munkanélküliek külföldre mennek, az országnak a társadalombiztosítási rendszere összeomlik, pontosan azért, mert a fiatalok elmennek külföldre oda, ahol jobb a gazdasági helyzet. A stabilitás egy másik tényező, ami negatív befolyás gyakorol egy képzett fiatal e, se tud fölvenni egy vállalkozást, mert Olaszországon például egy 1000 eurós fizetése, ha fölvesznek egy fiatalt, összesen a vállalati költség 2000 euró. Itt is az egységesítés lenne a megoldás, hiszen az ok annak, hogy nem működik ez a garancia, az legfőbb ok az pontosan ez. Vannak eszközök, például a globalizációs alap, ifjúsági munkanélkülési alaprendben, viszont nagyon oda kell figyelni az általási időszakban, amikor a gazdaság és monetáris unió felé mozdulunk el, ha egyáltalán bármikor ez bekövetkezik, hogy hogyan működnek ezek a finanszírozások, hiszen nagyon korlátozottak az ellenőrzések, és nagyon sokszor botrányos helyzeteket tárnak föl az ellenőrzések az alapok felhasználása tekintetében régiós helyi szintű felhasználás esetén. Szerintem teljes átláthatóságra van szükség az közpénzek esetében. Online elérhetővé kell tenni bármely polgár, hogyha ellenőrizni akarja, hogy hogyan költik el ezeket az alapokat. Ne csak a cím legyen ott, hogy ilyen munkahelyteremtési program, és hogy ez milyen összeget kapott, hanem az egyes számlák is legyenek elérhetők. Hány óra, milyen tanfolyamon vettek részt az emberek, kinek volt hozzáférése a programokhoz, teljes átláthatóságot kell biztosítani. Egyébként az a kockázat, hogy egy olyan rendszert támogatunk, ami a pénzt a spekulátorok zsebébe juttatja, és még inkább súlyosítja a válságot, vagyis az adófizetők pénze rossz helyre kerül. Itt egy nagyon részletbe menő ellenőrzésre van szükség, nagyon fontos ezekre, ezeknél a rendszereknél a pontos előkészítés is. Hát remélem, hogy a jövőben azért lesz néhány új munkahely, tényleg az ifjúsági garanciának köszönhetően, és ezeket a gazdasági egyensúlytalanságokat is sikerült csökkenni, mert különben katasztrofális lesz a helyzet. Köszönöm. Most pedig Lavajova asszony kapszott. Köszönöm, elnök asszony. Én egy kicsit optimistább vagyok, mint Márko nem csak azért, mert itt a tavasz, hanem mert azért a munkaerőpiacon már némi javulás látszik, a, a, csökken a munkanélküliség aránya februárban, volt a legalacsonyabb szintje 2012. májusa óta az euróövezet tekintetében, és a 28 tagállam tekintetében is egy korábbi dátumhoz képest a legalacsonyabb. Viszont itt azért ciklikus hatások is vannak, sem nem, bizt, nem feltétlenül a jobb struktúrához kapcsolódik. Nagyon nagy az eltérés a tagállamok között. Az ifjúsági munkanélküliség még mindig sokkal rosszabb, mint az általános munkanélküliség arány, de úgy gondolom, hogy most már egy keresztúthoz érkezett az EU. El kell, hogy döntsük hogy aktív eszközt akarunk-e használni, mint az ifjúsági garancia, vagy pedig többé-kevésbé passzív szociális támogatási rendszert akarunk használni a fiatalok érdekében, aminek ugyanakkor hatalmas makrogazdasági hatása van. Az ifjúsági garancia kialakítása korrekt, megfelelő reakció volt a helyzetre, ez egy aktív eszközzel kell választani ahhoz, hogy hosszú távú eredményeket érjünk el. Viszont ugye ma kezdjük a munkát, és tényleg hosszú távon fogjuk csak látni az eredményeket. Nem akarok sok példát felsorolni, de Németország példáját használnám, ha megengedik. Németország lényeges munkaerőpiaci reformokat tett több mint tíz évvel ezelőtt, és ez most kezdi hozni a gyümölcseit az ifjúsági munkanélküliségi arány tekintetében is. Ez a messze a legalacsonyabb egész Európában. Úgyhogy strukturális struktúra kiigazításra van szükség. Örülök, hogy elkészült ez a külön jelentés, és hálás vagyok az Európai Számövőszégnek, a asszonynak. Először is egyensúlyt kell találnunk a reális pénzügyi források és az igények között. A jelentésben is látszik, hogy nagyon nagy az eltérés, hiszen nincs is összehasonlító értékelés, megfelelő értékelés az igényeknek, tehát nem igazán tudjuk, hogy pontosan mire van szükség a tagállamoknak. Plusz, és ez számomra a legfontosabb kérdés, hatalmas lehetőségek vannak azon a területen, hogyan lehet a magánfinanszírozást ösztönözni a részvételre különösen az iskolából a munkaerőpiacra való kilépés területén ez hatalmas előnyt jelent a vállalkozások számára. Ők nagyon szívesen ebben részt vesznek, de ehhez ösztönzésre van szükségük. Második megjegyzésem. A jó minőségi munka pontos definíciója, ez már fölmerült. Hát ez egy nehéz kérdés valamilyen definícióra szükségünk van, mit jelent a jó minőségű munka, akár költségvetés ellenőrzési szempontból is, hogyan tudunk valamit ellenőrizni, aminek nincs definíciója, ez nem lehetséges. Úgyhogy a bizottság előtt nagy feladat áll. Folytatni kell ezeket az eszmecseréket, a vitákat, hogyan lehet valót, valóban definiálni ezt a jó minőségű munka fogalmat de jól kiegyensúlyozott meghatározásra van szükség. Talán az IMCO szakbizottságnak lehetne ez a feladata, és természetesen bizottság és tagállamok részvételével. Számomra személy szerint a jó minőségű munka minden olyan munka, ami a fiatalok számára ösztönzést jelent. A bizottság feladata, hogyan lehet mérni a fiatalok ösztönzését. Mert ez a jó minőségű munka, ösztönzést kell adnunk, amit elvesztettek a fiatalok. Természetesen az ifjúsági munkanélküliség kezelése nem oldható meg csak az ifjúsági garanciával, hanem egy sor eszköz együttes használatára van szükség. Szeretném az Európai Számvevőszéket megkérni és felkérni arra, hogy ilyenfajta külön jelentést készítsenek minél hamarabb. Erre most van szükség, hogyha nem gyorsan reagálunk, akkor elveszítjük ezt a lehetőséget a strukturális reformok tekintetében, amelyel kezelni lehet a fiatal, ifjúsági munkanélküliséget. Úgyhogy köszönet. Next auf der Rednerliste ist der Kollege Soltes, bitte. Szordi kollega. Hvala za besedo, gospa predsedujoča. Köszönöm, elnök asszony. szeretném elmondani, hogy egyetértek szinte mindennel, ami elhangzott. Szeretnék most az egyik legfontosabb témáról beszélni részletesebben. A jó minőségű munkáról van szó. A fiatalok sérülékeny csoportot jelentenek a lakosságon belül a jelentésben szereplő adatok agályosak, főleg bizonyos tagállamok esetében nagyon magas a fiatalok munkanélkülisége és ennek az aránya ezért van szükség ilyenfajta támogatásokra, ilyenfajta alapokra. És az ilyenfajta intézkedéseket nem tekinthetjük varázslatos megoldásoknak, amivel meg lehet oldani az általános kérdést. Nem ez a helyzet, ezt tudjuk, de ez egy fontos eszköz lehet, hogy elérjük, hogy csökkenjen a fiatalok munkanélküliségének az aránya, illetve ösztönzést tudjunk biztosítani a számunkra a magán és a köz finanszírozást kell összekapcsolni, továbbá többféle Európai Bizottsági programot is össze kell kapcsolni, szociális programok, oktatás területén befektetési programoknak tekinthetők ezek. És így ezek a programok, ezek az intézkedések közösen tudjanak hozzájárulni ahhoz, hogy csökkenjen a munkanélküliség aránya a fiatalok körében. Szeretnék még valamit említeni. A számvevőszék foglalkozik azzal a kérdéssel is, hogy jó, jó minőségű munkahelyeket kell biztosítani. A tapasztalat azt mutatja az aktív munkanélküliséget kezelő programok tekintetében, hogy tagállamok és a bizottság is az eredményeket főleg úgy mérik, hogy azt határozzak meg, hogy hány személy vesz részt az egyes programokban, illetve hány munkahelyet teremtettek, hány munkahely teremtést finanszíroztak, például egy 12 hónapos időszak alatt próbáljunk erre az utóbbi kérdésre koncentrálni. Tudnunk kell mérni a hatást, tudnunk kell mérni, hogy az ilyen fajta foglalkoztatásnak milyen hatása van, és hogyan kapcsolódik a jó minőségű munkához. A tagállami jelentések alapját az eredmények jelentik és nem arra koncentrálnak, hogy magas minőségű munkát biztosítsanak. Ez is azt mutatja, hogy a fiatalok egy bizonyos aránya visszakerült a munkanélküliek listájára. Ez azt jelenti, hogy oda kell figyelnünk arra, hogy milyen módon adjuk a támogatást, milyen módon támogatjuk ezeket az intézkedéseket hiszen jó minőségű munkahelyeket szeretnénk teremteni, és a magánszektort is arra szeretnénk ösztönözni, hogy jó minőségű munkahelyeket biztosítsanak. Köszönöm. Köszönöm szépen, én magam is jelentkeztem a felszólalók közé. Néhány kérdést szeretnék a bizottsághoz, illetve a számbevőszékhez intézni. Olvastam a jelentést, és kicsikét tanácstalan voltam, Megmondom, hogy miért. Az egyes bürokratikus lépéseket mutatja be a számbevőszék jelentése. Én nem vagyok teljesen biztos benne, hogy az egyes bürokratikus lépések betartása valóda, valódi változást jelent a probléma megoldásában. Ez az első kérdésem, hogy elegendő csupán betartani ezeket a lépéseket. Az a benyomásom alakult ki, hogy az ifjúsági garancia rendszere túlon túl bürokratikus. Kérdésem az Európai Bizottsághoz. A tagállamok hogyan reagáltak erre? Hiszen voltak éppen nincsen semmilyen következménye annak, hogy ha a közigazgatási bürokratikus lépéseket betartják, vagy sem volt tagállam, aki a végrehajtás során módosított, más azonban nem. Kérdezem ezen felül, hogy az Európai Szociális Alap más intézkedéseihez hogyan kapcsolható az ifjúsági garancia. Hiszen az a fő kérdés, hogy hogyan egyeztetjük össze az egyes fellépéseket. Kérdezem a bizottságot tehát, hogy alakítani kell az ifjúsági garancia rendszerén, a jogalkotás szintjén, vagy pedig az bizottság alatti végrehajtási szinteken, is, hogyha igen, akkor hogyan? Még egy kérdésem van. A számbevőszék hiányoltam a nyomonkövetési mechanizmusokat, és kollégánk megkérdezte, hogy ez hogy függ össze az ifjúsági garancia az európai szemeszter rendszerével. Nagyon fontos, hogy ne csak kérész életű változásokat váltsunk ki. Amikor ugye kiírtuk a pénzt, akkor meg kell néznünk, hogy igazi hatást értünk el, vagy csupán szalmaláng hatást értünk el. Az, az akcionizmus veszélye fennáll, hogy hirtelen, gyors, de nem tartós eredményeket akarunk felmutatni. Tehát kérdezem a szembeviszéktől, hogy mit teszünk ennek érdekében illetve az önök jelentése, tisztelt szembevőszék, egy nagyon udvarias, kedves, jól fésült jelentés, és éppen nem azt teszik, amit mondjuk Kádemba asszony az újságíróknak mondani szokott, jelesül, hogy bizony keményebb ítéletet is megfogalmazhatunk az ifjúsági garancia rendszeréről, és kérdezem Ivanova asszonyt, hogyha keményebben ítélkeznénk, milyen ítéletet kellene hozni nagyon világosan kell fogalmaznunk, máskülönben itt nagyon nehezen fogunk tudni egyes intézkedéseket támogatni. Én magamtól is azt kérdeztem, hogy mi, mit évők legyünk, mit kell most tennünk. És ezért persze kíváncsian várom a bizottság, az Európai Bizottság válasza, hogy senki nem jelentkezik, éppen ezért már is megadom Zabosz főigazgató úrnak a szót. Tessék, parancsoljon öné a szót. Köszönöm szépen. Először is. The report of the court. Szeretném elmondani a bizottság nevében, hogy üdvözöljük a számvevőszék jelentését, érdekesnek tartjuk az ajánlásokat. Ivanova asszonynak és a csapatának szeretnék köszönetet mondani, mert valóban minőségi vitát folytattunk a jelentéssel kapcsolatban. Szeretnék köszönetet mondani nagyon sok képviselőnek, aki támogatja az ifjúsági garancia témáját a mai vitán is. Az ifjúsági garancia egy nagyon bonyolult folyamat. Az egyik felszólaló el is mondta, itt nem csak pénzről van szó, ez beruházás, ez egy költségvetés, ugyanakkor nagyon nehéz strukturális reformokra is beszélünk, amelyeket a tagállamok kell, hogy végrehajtsanak. Érzékeny, nehéz területeket érint mindez, a közszolgáltatások, oktatás, ezekhez időre van szükség de facto, most már kezdünk látni néhány pozitív eredményt. Remélem, hogy sok tagállamban olvassák a jelentést, hiszen ezekkel a témákkal gyakran foglalkozunk tagállami szinten is. A bizottság szerepe egyértelmű, de korlátozott. Támogatást adunk, koordinálunk, megpróbálunk a szemeszteren keresztül ösztönzést jelenteni. Fölvetették a kérdését a szemeszternek. Ez egy fontos kérdés, hiszen van egy ilyen eszközünk, ugye az ország specifikus ajánlás. Ez a tagállamokat szólítja meg. Ez az egyik eszköz, amivel jó irányba tudjuk mozdítani a tagállamokat az ifjúsági garancia végrehajtása területén is. Elnök asszony, szeretnék átérni az ön kérdésére, és három témát is szeretnék említeni, amit a számövőszék vetett föl. A támogatás megfelelő volt a Igaz, el kell, hogy ismerjük, hogy most az ifjúsági garancia kezdeményezési folyamat elején vagyunk. Az új operációs működési program elején merült mindez fel. A javaslatot megtettük, hogy jelentősen emelkedjen a finanszírozás. Remélem, hogy a probléma meg fog oldódni, és remélem, hogy tényleg beindul az ifjúsági garancia használata. Ugyanakkor ha általában nézzük a teljes támogatást, hogy megfelelő-e, itt nem csak 6 milliárdról van szó az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésnél, hanem pluszban van 11 milliárd is, ami foglalkoztatás célú felhasználású lehet az Európai Szociális Alapon belül és gyakorlatilag itt is az ifjúsági munkanélküliség elleni programokra föl lehet használni. Tehát itt 17 milliárd van, illetve az szociális alapból még 27 milliárd oktatási térre is felhasználható, úgyhogy ha összeadjuk ezeket az összegeket, akkor ez már egy jelentős támogatás. 2016-ban fog jelentést készíteni a bizottság. Az egyik témára vissza kell, hogy térjünk Próbáljuk pontosan meghatározni, hogy mennyi pénzt költöttünk el az ifjúsági garancia végrehajtására az eltérő forrásokból. Másik megjegyzése megengedik. A jó minőségű kínálat, jó minőségű munka definíciója, csak gyorsan. Mi a mai valóság? a gazdasági válság elleni harc keretében. Sok fiatalnak nincs hozzáférése a munkaerőpiachoz, normál, határozatlan idejű munkaszerződéssel, és nem feltétlenül a felkészültségnek megfelelő munkát találnak. Ez a valóság. A bizottság számára egyértelmű, hogy mi jó minőségi kínálatnak azt tekintjük, ami Először is megfelel a fiatal képességeinek, másodszorban határozatlan idejű szerződéshez vezet, ez is fontos, végül olyan jövedelmi szintet és járulékfizetést biztosít, ami normál esetben a tagállamban megfelelő szintet jelent. Vagyis itt ne legyen egy párhuzamos munkaerőpiac. Számunkra ez a jó minőségű kínálat definíciója. Megpróbáljuk befolyásolni a tagállamokat, hogy e, ezt így értelmezik ők is, és erre eszköz a kezünkben az országspecifikus ajánlás. 18 tagállam kapott az ifjúsági garanciával kapcsolatos specifikus ajánlást és ezekben az esetekben azt is meghatározzuk, hogy milyen specifikus kérdéssel kell, hogy foglalkozzanak, többek között olyan kérdésekkel is, amelyekről már szó volt. Végül a jelentés beszámolási kérdés. Néhány friss adat. Az IMCO szakbizottság jó munkájának köszönhetően ma már van egy indikátor keretünk, ami éves szinten az összes tagállamból, mind a 28 tagállamból adatot tartalmaz. 2015. januárban indul ez. Úgyhogy a jövő évi jelentésünkben már ezek az adatok, ezek az eredmények szerepelni fognak. Aztán a szociális alap rendeletben van monitorozási és értékelési kötelezettségünk a 19-es cikk alapján, ezt teljes mértékben teljesítjük. Aztán a szemeszterrel kapcsolatban nekünk, a bizottságnak kötelességünk a monitorozás és a beszámolás március 5-én 28 országjelentést készítettünk, és ezekben részletesen beszámolunk az ifjúsági garancia végrehajtásáról is, mint a folyamat része. Még röviden szeretnék szólni az elnök asszony által felvetett témáról, a tagállami munkaszervezés, bürokratikus problémák. A probléma, hogy struktúrás alapokra van szükség ahhoz, hogy az ifjúsági garancia jól működjön. Bizonyos esetekben ez megfelel, az oktatási rendszer, a közbeszerzési rendszer bizonyos tagállamokban rosszul szervezett, ezt el kell, hogy ismerjük. Úgyhogy az ifjúsági garancia végrehajtásához egyértelműen az ilyen országokban, ilyen tagállamokban több időre van szükség. Ezt is nyomon követjük Nincs szándékunkban, hogy bármilyen jogi eszközt változtatnánk, hanem monitoroznunk kell nekünk, önöknek. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani a jelentésért és a mai mhm. eszmecsere lehetőségért. Köszönöm szépen. Még egy kiegészítő kérdésem van. Mindig csodálkoztam. Egy olyan tagállamból jövök, amely nem kap az ifjúsági garancia program keretén belül támogatásokat, és ennek persze örülök. De nem értettem sohasem, hogy még a jó időszakokban is, a jó gazdasági időszakokban is egyes tagállamokban 25%-os volt az ifjúsági munkanélküliség. Hát nem kell csodálkozni, hogy ez a számodat jelentősen nő a válság idején. Kérdezem, hogy a jó gazdasági időszakokban öm, a növekedés időszakában miért nem tettünk intézkedéseket az európai szinten a jelenség leküzdése érdekében? Köszönöm a választ, hogyha van válasz. I think the uh, situation of youth unemployment az ifjúsági munkanélküliségi helyzet drámaian romlott a válság alatt, és néhány téma igaza van, néhány dolog korábban is jelen volt. Az egyik ilyenfajta helyzet a képzettségek hiánya bizonyos tagállamokban fiatalok, képzetlen fiatalok, akik alacsony képzettségű munkát tudtak végezni. A, csak egy példát említenék, Spanyolországban egyértelmű, hogy az építőiparban nagyon sok fiatal dolgozott, akinek semmilyen képzettsége nem volt. A probléma az, hogy amikor megkezdődött a válság, eltűntek ezek a munka lehetőségek. És a ma meglévő munkakínálathoz viszont sokkal magasabb képzettségre van szükség, és ezért képezni kell a fiatalokat korábban nem voltak láthatóak azok a fiatalok, akiknek alacsony a képzettsége, mert volt számukra munka. És most nekünk, illetve a tagállamoknak kell ezt a képzettségi hiány problémát megoldani. Láttuk, hogy a voltak éppen itt tartalmi vitát nem folytattuk még le az ifjúsági garancia programról. Kérdezem, hogy mikor találkozzunk újra, amikor már az európai pénzek felhasználásának tartalmi eredményeit is megvitathatjuk. Sorry, after a short conference with my colleague. Röviden egyeztettem a kollégáimmal, és azt hiszem, hogy 2016 éve közepe tájékán tudjuk rendelkezésre bocsátani a jelentést, melyről beszéltem. Nagyszerű. Hát akkor attól félek, hogy már előtte is találkozni fogunk, más nem kért szót, tehát az előadónak adom meg a szót. Parancsoljon. Meg szeretném köszönni ezt az értékes vitát, a felvetéseket két záró észrevételem volna csupán. Abból indulok ki, hogy az ifjúsági garancia nem változtathatja meg strukturálisan minden tagállamban a helyzetet. Arra van szükség, hogy sok tagállamban újra gondolják a helyzet kezelését, és itt derek kérdésére utalok. Valóban van egy sor olyan tagállam, akik szociálpolitikában és munkaerőpolitikában nem koncentrálnak kellőképpen az ifjúsági munkanélküliségre, és a magasan képzett ifjúsági munkaerő kialakítására. Voltak éppen csak ilyen segédmunkásnak tekintik a fiatalokat, akiket rövid időre hadba lehet vetni a építőiparban, de hát nem ezeket a munkahelyeket akarjuk kialakítani az ifjúsági garanciával. Nem csak rövid távú foglalkoztatáshoz akarunk hozzájárulni, hanem ez egy olyan finanszírozási eszköz, amelynek segítségével a munkaerőpiacot szeretnénk átalakítani fiatalok számára. Ez a fő célja tehát ennek az ifjúsági garancia programnak, megengedhetetlen, hogy ezt a pénz, ez, nem, ezzel a pénzeszközzel nem tudjuk a tagállamok ebbéli felelőssége alól mentesíteni a tagállamokat. Erre nem elég a pénz. Köszönöm, hogy az átláthatóság, a transzparencia kérdésére ráirányítottak a figyelmet, bár Marco Vallihoz képes másként gondolkozom erről. Úgy gondolom, hogy az európai finanszírozás vagy társfinanszírozásban lévő programok nagyon is átláthatóak már. Azonban csökkenteni kell a bürokráciát, és össz, ugyanakkor összhangba kell állítani az átláthatóságát szolgáló bürokratikus intézkedések költségét, illetve az így megtakarítható költségeket, ezeket összhangba kell hozni, meg akarnám akadályozni, hogy elbúrjánozzék a bürokrácia. Jelzem egyébként, hogy nem a bizottság feladata az, általánosságban, hogy a tagállamok ráfordításait ellenőrize, hanem a tagállamok feladata ez. Ezért tehát a bírálatot elsősorban a tagállamoknak kell intézni, és utána a bizottságnak. A bizottságnak egyébként nincs is személyzete, kapacitása arra, hogy minden program, minden alap végrehajtását és költi, elköltését ellenőrizze. Ezek csak szúrópróbaszerű ellenőrzések lehetnek. Mielőtt megadom Ivanova asszonynak a szót újra, Márko Valli kap szót, tessék parancsoljon Márko Valli. Csak egy percben szeretnék válaszolni erre a jogos bírálatra, amelyet a kolléganő tett, de azonban azt akarom, hogy megértsék, hogyha az Európai Bizottság nem tudja végrehajtani ezeket az ellenőrzéseket, mert nem rendelkezik kellő emberi erőforrással ehhez, akkor átláthatóbbá kell tenni az intézkedéseket, megakadályozva így, hogy visszaéljenek az eszközökkel. De azt szeretném megérteni, hogy amik, milyen költségekkel járna, hogyha ezeket az adatokat online tesszük? Milyen, milyen költség volna ez? Hát be kell szkennelni a dokumentumot, és föltenni a netre. Hát az ESF, a szociális alapból regionális programok tekintetében ezeket a dokumentumokat simán online lehetne tenni, én valóban arról beszélek, hogy az állampolgárok átlátható információkat szeretnének kapni. Az én országomban nagyon aggasztó az ifjúsági munkanélküliség, nincs elég munka, és azt kérdezik az állampolgárok, hogy milyen hatást értek el ezek a programok, milyen eredménnyel járnak, de és hogy miért nem tudjuk a munkaerőpiaci krízist meghalag, meghaladni. Ráadásul egy sor botrány eh, történt eh, az utóbbi, utóbbi időben, eh, ha visszaélésekre derült fény, hamis tanácsadói szerződéseket kötöttek. Egyszerűen szóval, én úgy gondolom, hogy az állampolgárok részéről megfogalmazódó igényre úgy lehet választ adni, hogy a legnagyobb átláthatóságot kell megteremteni a neten. Elegendő ezeket az adatokat publikussá tenni, feltölteni a netre, és ez nem kerül sokba. Tehát és így meg lehet vizsgálni, hogy a pénzek oda mennek e ahol szükség van rá, mert hogyha ezt az átláthatóságot nem teretjük meg, akkor nagyon nehéz lesz a programokat ellenőrizni. Die Frau Kollegin Ivanova, bitte. Ivanova asszony, tessék parancsolja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megköszönöm a képviselőknek az észrevételeiket, nagyon érdekes és konstruktív eszmecsere volt ez. Úgy gondolom, hogy egy kérdést, von úr kérdését, illetve az ön kérdését elnök asszony még meg kell válaszolnom az abszorpciós kapacitás, illetve a tagállamok eh, válaszadósi hajlandóságára kérdezetre von képviselő. Jelenleg nem tudunk erre a kérdésre válaszolni, hiszen jelenleg a bizottság tagállamoknak nyújtott támogatását vizsgáltuk meg az ifjúsági garancia terv végrehajtása során. De, mint mondottam, két másik auditra is koncentrálunk, az ifjúsági akció tervre, illetve a tagállam, az ifjúsági garancia tagállami végrehajtását is meg fogjuk vizsgálni, és e két vizsgálat elkészülte után azt hiszem meg tudjuk majd válaszolni az önök kérdését. Biztosíthatom önöket, hogy és ezzel Lavajova asszony észrevételére válaszolok, hogy a számbevőszék mindent megtesz annak érdekében, hogy a leghamarabb eljuttas önökhöz a jelentésünket. Elnök asszony, azt mondja, hogy mi udvariasak voltunk. Hát én azt gondolom, hogy udvariasak vagyunk, de objektívek. Ez a feladatunk, ez a küldetésünk, a lehető legobjektívebben elfogulatlanul kell fogalmaznunk, hogyha úgy gondoljuk, hogy a bizottság megfelelő, és megfelelő időben adott támogatást adott a tagállamoknak, és ezzel betartotta a tanácsi ajánlásokban foglalt határidőt, akkor ezt meg is mondjuk a jelentésünkben. Ha úgy gondoljuk, hogy vannak komoly kockázatok, például a finanszírozás adekvát volt a tekintetében, vagy pedig a kínált munka és képzőhelyek jó minősége tekintetében, akkor ezt is elmondjuk. Remélem, hogy ezek a kockázatok, amelyeket felmutatunk, hasznosak lesznek az önök számára, amikor döntéseket hoznak. Ja, vielen Dank. Ich wollte... Köszönöm szépen. Nagyon kíváncsian várjuk a másik két jelentést is. Hogyha azt mondom, hogy feszülten várjuk, akkor talán eh, nem jó hangütéssel mondom ezt, inkább helyesebb, ha azt mondom, hogy kíváncsian várjuk, és gratulálok egy innovációhoz, a számvevők csapatát lefényképezték. Egyszerre most eh, az önök munkatársait arcoró arccal is látjuk, nevüket is látjuk, ez egy jó kezdeményezés, és javaslom, hogy kollégáik is járjanak így el a számvevőszéken belül, mert úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogyha tudjuk, hogy ki végezte a munkát. Úgy látom, hogy más nem kér szót. A Marco Valli által feltett kérdés egy jó kérdés, hogy milyen mértékű az átláthatóság és hogy vajon azokat az adatokat, hogy mely cégek, mely kedvezményezettek kapták meg a pénzeket, ezeket, nem, ezeket az adatokat nem lehetne közzétenni. Hiszen jó volna, hogyha láthatnánk, hogy az egyes tagállamokban hol és hogyan használják fel a pénzeszközöket. Tudom, hogy nem egyszerű ez a kérdés, de örülnék, hogyha egy mailben tájékoztatna bennünket erről, arról tehát, hogy az egyes kiadásokat eh, a tagállamokban hol, hol ellenőrizhetjük. Köszönöm szépen, rátérünk a következő napi rendi pontra. Ez pedig megfelelőe a tűz és természeti katasztrófák okozta erdőkárok megelőzésére és helyreállítására nyújtott uniós támogatás irányítása. Ez egy külön jelentés. Ugye újton újra nyaranta tüzek pusztítanak az EU erdőiben, az Európai Unió területén lévő erdőkben. Éppen ezért törülünk, hogy a számvevőszék egy külön jelentést készített ezen pénzeszközök felhasználásáról. Az Európai Számvevőszék felelős tagjának, Szami Jónisz úrnak adom meg a szót, hogy bemutassa a számvevőszék jelentését parancsoljon. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, igen tisztelt uh, parlamenti képviselők! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom önöknek az erdővédelmi jelentést, amelyet december 17-én fogadott el a számvevőszék. Először Celler képviselőnek szeretném meg, Joachim Cellernek szeretném megköszönni kitűnő jelentését és támogató ajánlásait. Az auditot három fő oknál fogva határoztuk meg. Egyrészt az erdők fontossága fő ok az erdők több funkcionális gazdasági, szociális és környezeti funkcióval rendelkező területek. Az erdők szociális és gazdasági jelentősége nagyon jelentős, a vidékfejlesztéshez hozzájárul a fakitermelés, és sok millió munkahelyet biztosít az erdőgazdaság, gyakran kis vagy közepes vállalkozások formájában. Ugyanakkor az erdők csökkentik az éghajlatváltozást, fenntartják a biológiai sokszínűséget, szabályozzák a ivóvízellátást, és kialakítják a kultúrtájat. Az Európai Unióban mintegy egy per kb. 180 millió hektárnyi erdő van, amely az egész EU területének 42,4%-át teszi ki. Második ok. Drámai következményekkel járnak az erdőtüzek, és nagyon nagy veszélyekkel az erdőtűz, amely általában szándékos vagy figyelmetlen emberi tevékenységből ered, széles körű pusztításhoz vezethet. Az 1983-tól 2012-ig terjedő időszakban összességében 480 ezer hektárnyi terület égett le, erdőterület égett le minden évben az Európai Unió területén. A leégett területek 80%-át 85% a földközi tengeri térségben és Portugáliában található. A legutolsó hatalmas erdőtüzek Portugáliában pusztítottak 2003-ban és 2005-ben, Görögországban 2007-ben, 7-ben és Spanyolországban 2006-ban. Ám az erdőket más természeti katasztrófák is veszélyeztetik. Ezek lehetnek nem biológiai természetők, mint a szél, a viharok, a szárazság, vagy pedig az áradások, esetleg a lavinák, vagy a biológiai természetű veszélyek, mint például a különböző betegségek. Harmadik okunk az volt, hogy az Európai Unió jelentős támogatást nyújt, hiszen az erdővédelemnek nagy története van az Európai Unióban, különösen az el, a tűz megelőzés tekintetében. 1986 és 2002 között az Európai erdő területekre speciális szabályok vonatkoztak, amelyek az erdőtűz megelőzés szabályoztak, 2000 óta pedig az erdőtűz védelem a vidékfejlesztési politika részét képezi. A 2007-2013-as időszakban az Európai Mezőgazdaság és Vidékfejlesztési Alapból a 226-os inszkedés keretén belül ö, biztosítottak támogatást az erdőgazdasági potenciál megteremtő, újra megteremtése a címe. Ez a második tengely alá tartozik, amely a környezetvédelem javítására, környezet javítására vonatkozik. Ezt az intézkedést, ezt a mezőrt 58 vidékfejlesztési programban hajtottak végre 16 tagállamban a teljes támogatás mintegy 1,55 milliárd euróra volt tehető. A közkész támogatása a felmerülő költségek akár 100 át is kiteheti a kedvezményezettek körében. Röviden, hagyd szóljak most az auditálás megközelítési módszeréről. A audit fő célkitűzése az volt, hogy megvizsgáljuk, hogy megfelelően alkalmazták -e az eszközöket, használták-e fel az eszközöket, és hogy a bizottság, az Európai Bizottság és a tagállamok költséghatékony módon szolgálták-e a célok elérését a pénzeszközök felhasználásával. Azaz tehát nem csak azt vizsgáltuk, hogy a megvizsgált projektek jogosultak voltak a támogatásra, vagy hogy a projektek kiválasztása megfelelő és szabályszerű módon történtem, hanem arra is koncentráltunk, hogy a eredményes volt-e. Ezen felül megvizsgáltuk azt is, hogy az igényeket megfelelően határozták-e meg, Megvizsgáltuk, hogy a kiválasztási kritériumok megfeleltek az elvárásoknak, és hogy megfelelő kiválasztás történt, valamint megvizsgáltuk azt is, hogy kordában tartották a költségeket, és a monitorozást, a nyomonkövetést is végrehajtották, -e, annak érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy a projektek elérítéke a céljukat, jelesül a jobb és fenntarthatóbb erdők fenntartását. A bizottság szintjén az auditot az intézkedések kialakítására koncentráltuk, ezt ugye a tagállamok határozták meg a intézkedés végrehajtása során a vidékfejlesztési terv benyújtásával. A vizsgálatunk Ausztriára, Franciaországra, az Akvitani térségére, Olaszország, Bazilitákat a tartományra, Szlovákiára és az a spanyol Andalúziára terjedt ki. Így a 226-os intézkedés költségeinek mintegy 85%-át sikerült áttekintenünk. Beszeretném mutatni a négy legfőbb audit észrevételünket. Először is az intézkedés kialakításáról és a projektek kiválasztásáról. A számvevőszék úgy gondolja, hogy a megelőző intézkedéseket jobban célirányosabban lehetett volna kialakítani. Úgy gondoljuk, hogy a 226-os intézkedés a közepes vagy magas erdő tűz veszélynek kitett erdőkre koncentrál, de ugyanakkor nincsen egy össz-EU kritérium arra, hogy ezeket meghatározzuk. A tagállamokban lévő kiválasztási kritériumok különböztek egymástól. Hiányoztak a világos kiválasztási kritériumok, vagy pedig az egyes javasolt intézkedések végrehajtását nem értékelték kellőképpen, illetve a kockázatokat nem küszöbölték ki. A környezetvédelmi célokat nem kellőképpen priorizálták, nem megfelelő prioritást alakítottak ki. Másodszorban a támogatott intézkedésekről. A dolog természeténél fogva ugye szükség van a tűz pásztákra, ismétlem a tűz pásztákra, illetve más erdővédelmi intézkedésekre, amelyekkel csökkenteni lehet az erdőtüzet. Ugyanakkor a számvevőszék arra jutott, hogy bizonyos esetekben az intézkedések nem fügtek össze a természeti katasztrófákkal vagy az erdőtűzzel, hanem más gazdasági célok motiválták ezeket az intézkedéseket. A végrehajtott intézkedések tekintetében, tehát a kulcs jogosultsági kritériumok nem mindig jelentek meg a dokumentumokban, a dokumentációban. A számvevőszék ugyanakkor olyan erdőgazdasági utak kiépítésére is rá mutatott, amelyeket finanszíroztak a közös eszközökből, de ugyanakkor nem szolgálták az erdőtűzvédelmet. Ráadásul a sűrű erdőgazdasági úthálózat negatív környezeti hatással is járhat. A számbevészék ugyanakkor úgy is gondolja, hogy a költséghatékonyság tekintetében is van még mit tenni. Voltak olyan esetek, amikor a közfinanszírozás plafonját gyakran módosították, anélkül, hogy ezt megmagyarázták volna, vagy előfordult az is, hogy az egyes régiókban a standard költségek ugyanarra az intézkedésre sokkal magasabbak voltak, mint máshol, és volt olyan is eset is, amikor a gépi munkával szellem szemben az emberi munkát priori hozták előnyös helyzetbe, és ezzel a költségek magasba szöktek. Voltak olyan esetek is, amikor már végrehajtott projekteket támogattak, és voltak olyan esetek, amikor a kedvezményezettek a, a mezőgazdasági területek átalakítására fordították a pénzeket. Végezetül szólok a monitoring túlokról, tehát az nyomunkövetési eszközökről, amelyek nem mindig kellő hatékonysággal működtek a performancia indikátorokat egy közös monitoring és értékelő keretben, a CMEF-ben foglaljuk össze, és ezeknek nem mindig volt világos a hatékonysága. Nem lehetett tehát levonni a megelőző intézkedések hatékonyságára vonatkozó következményeket, hiszen ezeket nem mindig értékelték az újonnan javasolt monitoring túlok vagy nyomonkövetési eszközök, melyeket a 2014-2020-os időszakra javasoltak, nem változtatnak a korábbi eszközökön, és nem javítják azokat. Ennek következtében a számvevőszék a következő ajánlásokat fogalmazza meg. A javasoljuk, hogy a tagállamok az erdőtűz megelőzési intézkedéseiket a megfelelő kritériumok alapján válasszák ki, úgy, hogy megfelelően dokumentálják az értékelési rendszert. Támogassák a megelőző intézkedések környezeti hatását, és terjesszék ki az értékes területekre, mint a Natura 2000-es erdőkre. Az is fontos, hogy a standard költségeket megfelelő plafonhoz csatolják, megakadályozva így, hogy ne szökjenek az égbe a költségek. Nagyon fontos az is, mondja a számvevőszék javaslata, hogy az erdőtűz kockázat csökkentés eredményeit feltüntessük, és így megmutassuk, hogy milyen eredményekre vezetett a közpénzek felhasználása. Ami pedig a bizottságot illeti, úgy gondoljuk, hogy arra van szükség, hogy közös kritériumokat kell meghatározni a tekintetben, hogy mely erdők tekinthetők alacsony, közepes vagy magas erdőtűz kockázattal rendelkező erdőnek. Nagyon fontos, hogy a tagállamok egy megfelelő ellenőrző rendszert vezessenek be, és biztosítsák azt is, hogy a tagállamok megfelelően használják fel az európai forrásokat. Hölgyeim és uraim, köszönöm a figyelmüket, és örömmel válaszolom meg a kérdéseiket. Vielen Dank. Der zuständige Berichterstatter ist... Köszönöm szépen, Celler úr a jelentéstevő, tessék meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen Milliulis úrnak és a szemvevőszéknek ezt a nagyon átfogó és részletes beszámolót ezen fontos témában. Szeretném hangsúlyozni, hogy a jelentés túlmegy az eredeti témán nagyon fontos információkat tartalmaz, mindenképpen érdemes ezt elolvasni. Millión, ez úr bemutatta a jelentést, úgyhogy ezt ebben már nem kell belemennem. Azonban a jelentés tárgya az erdők egy természeti kincs, amelyre különös figyelmet kell fordítanunk. Mindannyian tudjuk, hogy az erdők fontosak a környezet szempontjából, a klíma, a levegő minősége szempontjából, a fenntartható gazdaság, az megújuló erőforrás a fa szempontjából, és az emberek pihenése szempontjából is. Alig van már Európában ős erdő, eredeti állapotában meglévő erdő. Az ókor óta termeljük ki a fát, és ami van egyébként még erdő, az általában telepített erdő. Mindemellett az ember feladata e, ezt az erdőt is óvni és védeni, hogy a sokszínű funkcióját teljesíteni tudja. Persze az erdő és erdő között is van különbség, nyilván a spanyol erdő más, mint egy kelet-lengyelországi eh, erdő, de van erre egy definíció, az erdő, az egy olyan terület, ahol eh, több mint, ami több mint fél eh, hektár, több mint fél méteres fák alkotják, és azok a területek, eh, amelyeket eh, mezőgazdasági célokra vagy városi eh, lakatási célokra használnak, ezek nem tartoznak az erdő definíciója alá, ezt hangsúlyoznunk kell. Az erdők védelme védelmére nem elhanyagolható összegeket állítunk rendelkezésre az Európai Mezőgazdasági Alapból, illetve a Vidékfejlesztési Alapból több mint másfél milliárd eurót állítottunk rendelkezésre a 226-os intézkedés keretében az erdők megóvására és a természeti katasztrófák következményeinek enyhítésére. A kérdés az, hogy hogyan sikerült a célokat elérni ezáltal. Ahogy Millionész úr is említette, a számvevőszék öt országra koncentrált, és ezek régióira, ezek olyan országok, amelyek a Ausztria, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Andalúzia, Szlovákia vesznek ebben részt, amelyek tehát a felhasznált eszközök, vagy rendelkezésre állított eszközök 80%-át lehívták. Megnézti tehát a számvevőszék, hogy célzottan használták-e fel a pénzeszközöket ezek az országok. A erre nem tudott számunkra is kielégítő választ adni, nem válaszoltak erre a kérdésre, és számos esetben ugyan sikerült előrelépéseket azonosítani, és az intézkedések megfeleltek a céloknak, de a legtöbb esetben ez mégsem volt így. A számvevőszék nagyon óvatos a blame and shame módszerrel, az egyes esetek megnevezésével, e, úgyhogy ezt megteszem én helyette. Spanyolországban, Andalúziában a 200-os intézkedés keretében több kritériumot meghatároztak, versenyorientált követelményeket határoztak meg, azonban a regionális hatóságok által finanszírozott Mm, programok esetében, és ezek háromnegyede ide tartozik, az összes háromnegyede ide tartozik, ezek esetében nem határoztak meg olyan kritériumokat, mint például a menedzsment, stb. Szlovákiával kapcsolatban a 226-os intézkedés és, és keretében támogatott programok esetében nem azt vették figyelembe, hogy melyik erdők vannak leginkább kitéve az a természeti katasztrófáknak, holott is Szlovákiában is nagy károkat okoz a tűz, az aszály, a, a hú és egyéb problémák. Legfőképpen itt a a fa kitermelése nagyon fontos szerepet játszik Szlovákiában, és főleg építkezésre és útépítésre használják ezt fel, de itt nem feleltek meg ennek, keretében, e, ennek esetében sem az eredeti célkitűzésekben. Ausztriában nem volt megfelelő egyértelmű korreláció a költségvetési kiadások és a kockázatok között. Spanyolországban az erdők több mint 70%-a privát kézben van, az állami erdőkre háromszor annyit költöttek, mint a privát erdőkre. A vidékfejlesztési programban az ex ante értékelés is tartalmaz olyan, finansz, olyan információkat, mely szerint meg kell indokolni az eszközök ilyen igazságtalan vagy nem arányos elosztását. Ugyanazok az intézkedések gyakran különböző költségekkel jártak, erre is még indoklást várunk. Olaszországban legalábbis erre volt példa, ahol is Basilikáta régiójában egy méter erdei útra több mint 40 eurót számoltak el, míg ugyan ilyen típusú erdei út esetében Toszkánában kevesebb, mint 6 eurót számoltak el. Itt is utal arra a számvevőszék, hogy a jelenlegi támogatási időszakra a keret feltételek javulása nem nincs kilátásban, úgyhogy mindenképpen cselekedni kell minél hamarabb az Európai Bizottságnak is, hiszen nem szeretnénk, hogyha a pénzeszközöket korlátoznák, vagy felfüggesztenék Természetesen, hogyha rossz célokra használják fel, vagy szabálytalanul használják fel, akkor nyilván végig kell gondolni ezt is. De minden esetre lényeg az, hogy az eszközök az eredeti célokat kell, hogy szolgálják, az erdők védelmét, tehát a károk megszüntetését. Azonban, hogyha megnézzük Közép-Kelet-Európát, itt főleg szélkárok merülnek fel, például a Niklas vihar, és nagy károkat okozott, míg Dél-Európában inkább az erdőtüzek okoznak nagy erdőkárokat. Ezért csatlakozunk a számvevőszék követeléséhez. Én legalábbis, mint jelentéstevő, kérem, hogy támogassonak a szakbizottság is támogasson abban, hogy először is közös kritériumokat határozzunk meg, hogy az az erdő tűz kockázatát egyértelműen és egységesen határozzuk meg Európa szerte. A tagállamoknak itt megelőző intézkedéseket kell hozniuk, jobban koordinálniuk kell az intézkedéseiket. Ebben persze nagyon fontos szerepet játszanak a különösen védelm, védelemre érdemes eh, erdők, amelyeket a Natura 2000-ben határoztunk meg. Eh, és itt az eszközöket át lehet csoportosítani erdőgazdálkodási célokra. Ez régióról régióra különbözhet, Mindenképpen józan költséghatékonyság elemzésre van szükség az intézkedésekre, hogy ne legyen, ne kerüljön sor ilyen hatalmas ingadozásokra. Ausztriában tartományról tartományra különböznek a költségek, különbözőek a kockázati szintek, és előfordult az, hogy ahol a legalacsonyabb a kockázat, ott volt a legnagyobb a támogatás, és fordítva is igaz volt ez, ez nem igazán indokolható. És Európában emellett egy olyan platformra van szükség, amely a legjobb gyakorlatok cseréjét javítja, teszi lehetővé az védelem területén, ezt mindenképpen támogatni kellene. Ami a jövőt illeti, illetve a tavaly elkezdődött új ö, támogatási ciklusban támogatunk, támogatjuk azt, hogy egy egységes monitor keret jöjjön létre, hogy jó lelkismerettel ki tudjuk utalni az európai pénzeket az erdők védelmére. Ez a munkadokumentum kerete. Várom a kollégák hozzászólásait, és minél több javítási javaslat, módosítási javaslatot várok, köszönetet szeretnék mondani a titkárságnak, a számvevőszéknek és kollégámnak, Lukásznak, asszisztensemnek a tippekért és gondolatokért, és várom a vitát, a kollégák hozzászólásait. Köszönöm szépen, mondja az elnök, nem jelentkeztek egyelőre, de Kaltenbach asszony, tessék. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani a, mind a számvevőszéknek, mind a jelentéstevőnek. Osztrákként engem többszörösen is érint ez a jelentés. Általánosságban hadd mondjam el, hogy sok minden, ami szerepel a jelentésben, és sok minden, amelyre elkötötték a pénzt, ezt meg lehetett volna akadályozni, és ezért hálás vagyok, hogy most a jövőbeli európai eh, erdei stratégia vitájára eh, kerül sor. Ez elengedhetetlen. A természeti katasztrófáknak különböző eh, hatásaik lehetnek, következményeik lehetnek. Kérdés, hogy az erdő monokultúra-e, vagy mi fenyegeti árvíz, vagy tűzesetek, vagy más az erdőgazdálkodástól is függ mindez, úgyhogy egy ilyen jelentésben ezt az összefüggést figyelembe kell vennünk. Tehát a gazdálkodás, erdőgazdálkodási kérdés ez, és meg vagyok győződve arról, hogy közös európai erdőstratégiával megakadályozhatunk számos erdőtüzet is. Ezt ugye természeti katasztrófának tekintjük, holott legtöbb esetben ember által okozott vagy provokált katasztrófáról van szó. Látjuk például itt, hogy nem voltak megelőző intézkedések, az erdőtelepítéssel kapcsolatban, illetve hogy ezt nem lehet ebből, a, ebből finanszírozni, hanem az első pillérből, tehát a mezőgazdasági alap első pilléréből kell ezt finanszírozni. Úgyhogy én néhány kiegészítéssel élek majd, de már köszönöm szépen a jelentést és a munkáját. Köszönöm, Jávor Benedek következik. Köszönöm a szót, elnök asszony. Én is elsőként szeretném megköszönni a számvevőszék és a raportőr munkáját. Egy nagyon fontos, pontos és részletes jelentést kaptunk a számvevőszéktől és a Celler képviselő úr által elkészített raportőri jelentés elég pontosan visszhangozza a számvőszék megállapításait, illetve jó javaslatokat tesz, azt gondolom sok esetben támogatható javaslatokat tesz. Ugyanakkor azt gondolom, hogy fel kell hívni a figyelmet arra, hogy maga a számvevőszéki jelentés határozottan kitér a intézkedéseknek a környezetvédelmi vonatkozásaira. az európai erdőknek az egyik legfontosabb funkciója az hogy az európai biodiverzitásnak a elsöprő többsége az ezekben az erdőkben található illetve ezeknek az erdőkben a klmaváltozás elleni küzdelem során is olyan rendszereket láthatunk amelyek segtenek a, klmacélok megvalóstásában ezért azt gondolom hogy minden erdőgazdálkodással kapcsolatos intézkedésnek elsősorban azt kell szem előtt tartania hogy hozzájárulunk e ezzel az európai erdők megóvásához hozzájárulunk e a biodiverzitás megóvásához és a klmaváltozás elleni fellépéshez. ehhez képest a raportőr ajánlásai a two thousand and fourteen es bizottsági mentestés keretében milyen pontokat lehetne belefoglalni ebből a jelentésből az ezt a környezeti aspektust nem emlti amely egyébként az eredeti számvevőszéki javaslatban szerepel tehát én azt javasolnám hogy ez a környezeti aspektus a, ebbe az anyagba is kerüljön megemltésre ez mindenképpen az egyik legfontosabb dolog amivel az erdőgazdálkodási intézkedéseknek foglalkozniuk kell különös tekintettel arra hogy egy nagyon fontos kérdés jelentést a számvőszéki jelentés pontosan megnevez Ez az hogy ebből a pénzügyi keretből számos esetben e, erdei útéptéseket finanszroztak amelyeknek nagyon súlyos környezeti e, hatásai vannak fragmentálja az élőhelyeket a biodiverzitás csökkenéséhez az erdők stabilitásának a e, kikezdéséhez vezet tehát semmiképpen nem szolgálja az erdők egészségét nem szolgálja az erdei biodiverzitás megőrzését miközben nem látom hogy olyan nagy mértékben hozzájárulna az erdőtüzek megelőzéséhez eh, vagy akár azoknak a, a megfékezéséhez. Egy másik eh, kérdés, amire én itt szeretném fölhívni a figyelmet, és nyilván ez egy tágabb kontextusban értelmezendő, és nagyon örülök, hogy eh, elhangzott az e, e, Európai Erdőstratégiának a, a, az ügye. Abban a keretben kell ezzel foglalkozni, de tekintve, hogy itt az erdőtüzek és a természetes zavarások erdőkkel kapcsolatos intézkedések vannak tertéken meg kell emlteni hogy az európai erdők rendkvül sokfélék és az a jelenség amely egyes erdőkben kárként jelenik meg az más erdők életciklusában természetes jelenség lehet számos skandináv boreális erdőben e, különböző természetes zavarások betegségek kártevők megjelenése hótörés széltörés vagy éppen erdőtüzek ezek a természetes e, zavarások és az erdő úgy tud kielégtően működni hogy végbe mennek ezek a e, folyamatok. bizonyos erdőtpusokban időnként fellépő erdőtüzek nélkül egyszerűen nem történik meg az erdő felújulása és egyszerűen hogyha évtizedeken keresztül akadályozzuk kisebb erdőtüzeknek a, megjelenését, azzal az erdők felújulását gátoljuk, és egyben egy időzített bombát hozunk létre, mert hosszú távon a felhalmozódó szerves anyag aztán a óriási méretű erdőtüzeket tud okozni. Tehát azt is nézni kell, hogy az, hogy erdőtűz és erdőtűz elleni fellépés, ez nem egy mindent felülró érv. E, lehetnek olyan esetek, amikor nem szükségesek, nem kívánatosak, vagy a természetvédelmi szempontokkal éppen ellentétesek azok az intézkedések, amelyeket egyébként jó szándékkal az erdőtűzek kapcsán e, meghozunk. És itt térnék vissza, és ez a e, nem rabolom tovább a bizottság idejét, csak szeretném még egyszer megerősteni hogy minden ilyen intézkedésnek elsősorban egy olyan fenntarthatósági természetvédelmi biodiverzitási kritériumrendszeren keresztül kell mennie amelyik biztostja hogy olyan intézkedéseket finanszrozunk amelyek valóban az erdők érdekét eh, szolgálják nem pedig az erdőgazdálkodók kényelmét az erdőhasználók hasznát vagy eh, egyéb eh, hasznokat hanem az erdők kielégtő működését és megóvását. köszönöm szépen! Nos, az erdőtüzek gyógyító hatása, mint hogyha vitára sarkalná kollégát, meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Eredetileg nem is akartam hozzászólni a mai vitához, hiszen egyszerűen csodálom Jaim Cellert, és úgy gondolom, hogy kiváló munkát végzett. Ugyanakkor, amikor elolvastam a dokumentumot, fölmerült bennem néhány kérdés, és most ezekről szeretnék szólni. Vannak olyan témák, amelyeket nem megfelelően hangsúlyoz a jelentés véleményem szerint. Én személy szerint úgy gondolom, hogy vannak olyan támogató intézkedések, amelyek nem megfelelően működnek. A bizottság és a tagállamok részéről sem sikerült megfelelően értékelni a mérhető eredményeket. És ezek a hiányosságok úgy tűnik, hogy a 2014-2020-as időszakban is jelentkeznek. Úgyhogy meg kell, hogy mondjam, hogy ezt a megközelítést nem támogatom. Kézzelfogható eredményeket szeretnék látni. Másik téma, ami rendszeresen fölmerül. A bizottságnak mindig ellenőriznie kell azt, hogy bármit tesz a tagállam, az igazolható, hogy az valóban hozzájárul az erdőtüzek megelőzéséhez, a természeti katasztrófák megelőzéséhez. Még egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, és úgy gondolom, hogy a bizottság mindig szem előtt kell, hogy tartsa a monitorozás kérdését nem lehetnek ezek a tevékenységek, nem maradhatnak monitorozás nélkül. Utolsó megjegyzésem, a helyszínen mindent meg kell tenni, mindent meg kell valósítani, a környezeti aspektust is prioritásként figyelembe kell venni. Közös kritériumokat kell meghatározni, azért, hogy egyértelműen meg lehessen határozni, hogy milyen kockázatok állnak az összes európai erdő előtt. Köszönöm. Én magam is jelentkeztem a felszólalók körében, mert nekem is van egy-két kérdésem. Azt gondolom, hogy 455 projekt már lezá- le volt zárva az engedélyezés előtt, már pedig ha ez így van, akkor ez már-már visszaélés kérdését veti fel, felmerül, hogy miért finanszírozunk ilyen projekteket, melyek már készen vannak. Ennyi pénzünk volna, hogy csak úgy az ablakon keresztül dobáljuk ki a kész projektekre a pénzeket? Második kérdés pedig Görögországra vonatkozik. <clears throat> Görögországban itt szerepel egy összeg, nyilvános kiadások összege, és a maradék nulla, vagy egyéb költségek nulla. Kérdezem, hogy hogy értelmezem ezt, eh, és abszolút nem értek egyet Jávor Benedekkel, úgy gondolom, hogy az erdőtüzek igen veszélyesek lehetnek, és valamit fel kell, fel kell lépnünk ellenük. Tehát hányadán is adunk Görögországban ezzel a, a költségekkel. Gondolom az egyes melléklet alapján, hogy itt milliókról van szó, a német változatban euró szerepel, csupán ennyi, hogy euró, de gondolom, hogy milliós nagyságrendű eurószegekről van szó. Aztán a táblázat a 2012-es évvégi állapotot mutatja, de kíváncsi volnék, hogy a 226-os intézkedés abszorpciója hogyan alakult a 2012 óta eltelt időszakban. Van még egy kérdésem. A megelőzés és az újra telepítés költségei hogyan viszonyulnak egymáshoz? Vannak olyan tagállamok, amelyek példaértékűen viselkednek, ugyanis sokkal több pénzt fordítanak a megelőzésre, a prevencióra, mint az újratelepítésre. És vannak tagállamok, amelyek teljesen másként intézkednek. Franciaországban sokat a prevencióra és keveset az újra telepítésre Spanyolországban, pont fordítva az arány. Laikusként nem értem ezt. Van valamilyen iránymutató szám, arányszám, amely előírná a tagállamoknak, hogy milyen arányban fordítsak az eszközöket a megelőzésre, illetve a újratelepítésre. Nekem így laikusként helyesnek tűnik az osztrák politika, betekintek az anyagomba, ahol szintén a megelőzésre fordítottak sok összeget. Hát én otthon csak a kiskertemben kertészkedek, nem állítom, hogy igazi erdőgazdasági szakértő volnék, de szemet szúrnak ezek a, ezek a számadatok. Köszönöm szépen a bizottság válaszait. Dimitru főigazgató helyettes a bizottság részéről kapja meg a szót, parancsoljon. Thank you, Madam Chairman. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Először is a bizottság üdvözli ezt a nagyon fontos jelentést. Ez egy uh, a vidékfejlesztési politikának egy uh, specifikus témáját vizsgálja, ugye az erdővédelem, megelőzés, a mezőgazdasági potenciál helyreállítása témája. Szeretnék az Európai Számvevőszéknek is köszönetet mondani. Nagyon konstruktív volt a párbeszéd a jelentés készítés során. Az előadó kiváló munkadokumentumot készített, és nagyon jó ajánlásokkal élt. Most visszatérnék arra, hogy miért is fontos, fontosak az erdők az Európai Unió számára, és az Európai Unió vidéki területei számára ezt az Európai Számvevőszék nagyon jól bemutatta, ezért én csak annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy a fa előállítás és a fa feldolgozásnak fontos a szerepe a munkahelyteremtés, munkahelyek megtartása területén, a növekedés a vidéki területeken, és különösen a kis és közepes vállalkozások számára biztosít tevékenységet. elhangzott, hogy tüzek, természeti katasztrófák, betegségek sújtják az erdőket. A történelemben az Európai Unióban, a múltban is mindig támogattuk állami forrásból a helyreállítást, vagy pedig az ilyenfajta incidensek megelőzését. Most ez a köztámogatás a vidékfejlesztési politikán keresztül történik, 2007-2013-as időszakban, ahogy elhangzott, volt egy specifikus eszközünk, amit nagyon jól használtak a tagállamok. A 58 program 16 tagállamban. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a vidékfejlesztési politika támogatása osztott vezetéssel érhető el, bizottság és tagállami közös irányítással történik. A bizottság felelőssége, hogy elfogadja a nemzeti vidékfejlesztési programokat, ugyanakkor a végrehajtás és a programok kiválasztása, valamint a hatékonyság, a költséghatékonyság és a hatásosság biztosítása elsősorban tagállami, illetve régiós hatóságok felelőssége. Az ilyen intézkedés alatt biztosított támogatás nagyon sokféle tevékenységet fed le, védelmi infrastruktúrák fölállítása, például vízvezetékek, aztán megelőző erdőtevékenységek, a vegetációs növénystruktúra alakítása, erdő ritkítás, illetve a tűz monitorozási és a tűzoltási eszközök is ide tartoznak. Régen készült mindez, és most már az új jogi eszközbe némi előrepést szeretnénk beépíteni, hiszen a jelentéskészítés az mindig jó lehetőség arra, hogy a szakpolitikát javítsuk, és a problémákat kiigazítjuk. Ezért néhányat szeretnék említeni, ami most már szerepel a szakpolitikában, és amit nyomon követünk a program előkészítése során. Ez a 2014-2020-as időszakra vonatkozik. Először is az intézkedés hatáját kibővítjük. Aztán további intézkedések fognak szerepelni az új jogszabályban, amelyek arra szólítják fel a tagállamokat, hogy jobban célzott tevékenységeket válasszanak ki még egy jobbítást említenék, amit a jelentés is tartalmaz, illetve az előadó is említett, ez a monitorozás és az értékelés. További monitorozási indikátorok lesznek bevezetve, és megerősített éves jelentés fog készülni 2019-től, amikor részletesen meg fogjuk vizsgálni az előrelépést, és már a végrehajtásról viszont a korai időszakban lesz erre elképzelésünk, lesznek információjunk konkrétan ezen intézkedése vonatkozóan is. A négyes elemet e-, említeném, a közös kritériák, a tűzek tekintetében megvizsgáljuk a tagállami illetékes hatóságot. Úgy gondoljuk, hogy a tagállami illetékes hatóság, amely leginkább fel tudja állítani az ilyen kritériumokat, ami a tagállamnak megfelel. A javaslat és az ajánlások tekintetében az erdőgazdálkodási platform tekintetében EU és nemzeti szinten már a vidékfejlesztési politikában van egy ilyen jellegű jó gyakorlatok cseréjét biztosító platform, ez a Nemzeti Vidékfejlesztési Természeti Hálózat, és európai szinten a hasonló európai hálózat létezik, és ennek is van egy monitorozás és értékelési hálózata. Ezen a hálózaton belül az információk és a jó gyakorlatok cseréje történik, és ez a megfelelő platform erre. monitorozási és értékelési területen milyen előrelépés történik. Először is a jobb programozás, itt két helyek vannak, hát most fogadjuk el a programokat. A programjainkban van egy olyan elvárás, ez pedig az, hogy a tagállamoknak jobban meg kell határozniuk az igényeket, és az elemzésükben meghatározott specifikus igényeknek kell, hogy megfeleljenek a terveik, ezt a program kell, hogy tartalmazza. Mi pedig gondosan meg fogjuk vizsgálni a tagállami benyújtott programokat, hogy ezeket a feltételeket teljesítik-e. Ebben az időszakban most gondosan megvizsgáljuk azt is, hogy a tagállamok valóban jobban a célt szolgálják-e az intézkedéseikkel, és konkrétan azt vizsgáljuk meg, hogy az új időszakra vonatkozóan az intézkedések célzottsága hogy fog alakulni. Elmondtam, hogy az előző tervezési időszakból tanultunk, megpróbáljuk most javítani ezeket a tevékenységeket, próbáljuk jobban felhasználni a közpénzt, amit megelőzésre szánunk, illetve helyreállításra. Köszönöm szépen ezt a fontos jelentést és az érdekes vitát. És kaptam egy kérdést, sőt több kérdést is, és megpróbálok ezekkel foglalkozni. Kézzelfogható megközelítés. Az új monitorozás és értékelési rendszer tekintetében, ahogy mondtam, lesz egy új indikátor, az új monitorozás értékelési rendszerhez kapcsolódik ez. Ez konkrétan az intézkedés által lefedett terület, és az egyes fázisokban a program végrehajtás során ellenőrizni fogjuk ezt. Aztán fölmerült egy konkrét kérdés, konkrét tagállamokkal kapcsolatban Görögország. Az egyik magyarázat, hogy későn indult az intézkedés végrehajtása, nem rögtön a kezdetektől fogva, Görögországban. A szemelőszégi audit idején még nem tartottak egy előre haladott fázisban. Újabb számok is rendelkezésünkre állnak a végrehajtás tekintetében. Itt a kollégám most mutatja, hogy a tavalyi év végén a teljes kiadás 3,8 millió euró volt ezen eszköz tekintetében. Franciaország megelőzés és helyreállítás összehasonlítása tekintetében. Pontos választ nem tudok adni most, meg kell, hogy vizsgáljam ezt a helyzetet, de úgy tudom, hogy néhány tagállam főleg a helyreállítással foglalkozik, az erdőpotenciál helyreállítására, és ha jól emlékszem, akkor Franciaországban volt egy katasztrofális esemény egy nagy vihar több száz, vagy lehet, hogy több ezer hektárnyi erdőt tett tönkre, és ezért lehet, hogy inkább a rehabilitációra és a helyreállításra többet költöttek, mint a megelőzésre, de ezt pontosan meg kell, hogy nézem, és majd visszajövök önökhöz, és részletesebb választ fogok tudni adni erre a kérdésre. Megpróbálom választ adni a kérdésekre. Köszönöm szépen if, I may, no prescription between... Nincs pontosan meghatározva az, hogy mennyit lehet költeni megelőzésre és helyreállításra? Nincs semmilyen előírás? Az intézkedés, a program az egy teljes program, ebben mindenféle művelet tartozik. Az egyedi programok szintjén megnézhetjük részletesen, hogy milyen fajta tevékenységeket terveztek, de nincs elkülönített költségvetési program specifikus alintézkedésre vagy műveletre. Ez csak a végrehajtás területén, amikor a kiadásokról történik a beszámolás, akkor látjuk ezt a tagállami szinten, hogy pontosan mire költik a pénzt, de ex ante nem ismerjük ezeket a részleteket. Szóval akkor mindenki úgy jár el, ahogy akar? Még egyszer visszatérnék arra a kérdésre, hogy miért finanszíroztunk olyan sok projektet, amelyek már le voltak zárva. 3671 kérvényére, támogatási kérvényt nyújtottak be, és 54%-uk az engedélyezés pillanatában már le volt zárva. Miért járunk így el? Miért így finanszírozunk? As I mentioned in my intervention, uh... um felszólalásomban beszéltem a végrehajtásról, és arról, hogy itt osztott az, az igazgatás a vezetés, vagyis a műveletek kiválasztása és az igénylők kiválasztása, illetve választása az igénylőknek, ez tagállami illetékesség, úgyhogy erre nem tudok választ adni. Azt gondolom, hogy ez a kiválasztási folyamat része, és ezt viszont a tagállamok kezelik. Tipikus váb válasz. Így van, mert így van. No jó. Kérem tehát, hogy lássanak el bennünket a tagállami abszorpciós kapacitásról a legfrissebb adatokkal, ami Jónis kollega tessék. Köszönöm, elnök asszony. Az első megjegyzésével kapcsolatban Görögország tekintetében egyetértek a bizottsági válaszsal, hiszen Görögország nincs benne ebben az intézkedésben, mert Görögország nem használt ilyen eszközek kapcsolatos támogatást. A második megjegyzésével kapcsolatban az adatok, egyes függelék adatai, ezek ezer euróban szereplő adatok. És az abszorciót, a felvételi arányt, illetve nincs ezzel kapcsolatos ajánlásunk. Nem a, tartozik az audit hatájába. Köszönöm szépen, végezetül pedig Celler képviselő parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a bizottság és a számvevőszék által mondottakat, illetve köszönöm a kollégáknak, Jávor Benedeknek, Szihorszki, illetve Kádenbach kollégáknak az észrevételeit. Kádenbach asszony is Jávor Benedeknek mondom, hogy a jelentésünk, hiszen egy a KONT szakbizottság vagyunk, mi a 226-os intézkedés végrehajtására koncentrált. De persze, távol állunk attól, hogy egy európai erdőstratégiáról beszélhetnénk, és szükség lehet ebbe az irányba tovább lépni, és az is nagyon fontos, amiről Jávor Benedek beszélt, hogy egy spanyol erdő nem ugyanaz, mint egy kelet-Lengyelországban található erdő más elvárások fogalmazhatók meg velük szemben, és bizony a múltban sok bűnt, hibát követtek el, kivágták az erdőket, azért mondjuk, hogy faházat építsenek belőle. Mondjuk a 80-as években Szlovákiában láttam ezt a vihorlatki hegyet, egész egyszerűen a hihetetlen értékes bükfát, bükkfaerdőket vágtak ki, és gyorsan növő fenyőt ültettek a helyébe. Hát nem ez az út, amivel, amin járni kell, nem így kell a fenntartható erdőket kiépítenünk. Ugyanakkor elnök asszony, a 226-os intézkedés mindkettőre vonatkozik, mind a károk megszüntetése, mind a megelőző intézkedések finanszírozását szolgálja. Ezt nem szabad ö, elkülöníteni. Hogyha mondjuk egy természeti katasztrófa, mondjuk egy erdőtűz pusztít valahol, vagy ö, széltörés, vagy hótörés történik, akkor ö, Ezeket ki kell küszöbölni, és meg felmerül a kérdés, hogyan küszöböljük ki hibákat. Úgy, hogy még több gazdasági hasznot próbálunk kipréselni az erdőkből, vagy pedig úgy próbáljuk a kárt kiküszöbölni, hogy az erdők fenntarthatóan élhessenek a jövőben, és jobban ellenálljanak a természeti katasztrófáknak. Úgy hiszem, hogy az utóbbi megközelítés a helyes. Mindehez persze megfelelő mechanizmusokra, ellenőrző mechanizmusokra is jelentési kötelezettségre is szükség van. Amiről Jávor kollega beszélt, hogy a tagállamok legyenek el, köteleződjenek el a célkitűzések mellett. Hát ez egy alapigazság, az európai mezőgazdasági alapok felhasználásáról szóló jobb szabályok előírják, hogy a vidékfejlesztési fejlesztési program alapján kell az intézkedéseket végrehajtani, és ez a terv kell, hogy adja a dokumentáció alapját is. Teljesen világos tehát az, az elv. A végrehajtandó intézkedések le vannak írva, körvonalazva vannak, ám a végrehajtás tekintetében mutatkoznak hiányosságok. Ezért Nekünk költségvetési ellenőrzési bizottságként hangsúlyoznunk kell, hogy ezeket a hibákat küszöböljük ki. A 2014 20 as időszak elején vagyunk, tehát jó eséllyel el is érjük, hogy kiküszöböljük a hibákat. Köszönöm. Köszönjük szépen. Ezt a napirendi pontot is lezártnak tekinthetjük, és már is tovább lépünk. Hatos napirendi pont, elektronikus szavazás, Európai Stratégiai Beruházási Alap, vagy EFSI Kérem, hogy mindenki vegye elő a szavazókártyáját. És itt most ideje van a frakcióknak is, hogy kiosszák a szavazólistákat. So. Can we test? Akkor próbáljuk ki a szavazó, szavazókártyákat. Tehát egy próbaszavazást tartunk. Est-ce que vous pourriez appuyer, s'il vous plaît? N'importe quoi. Nyomjanak meg egy gombot, teljesen mindegy, hogy melyiket. Test volt, próbaszavazás es ist ein Testvote. Bitte alle, die mitstimmen wollen, damit wir sehen, wir haben fünfundzwanzig Karten. 25 szavazókártya van jelen, és egyetlen frakcióban sem ülnek túl sokan. Toirer kollégam nincs itt, ennek ellenére remélem, hogy sikerül a szavazást lebonyolítanunk. 49-es módosító indítvány mellettem, ellenem tartózkodással fogadtuk. 48-as mellettem, ellenem tartózkodás elutasítva. 47-es mellettem, ellene. Nem látom, elektronikusan vizsgáljuk meg. Danke. Hat jemand, alle die abstimmen haben, ja. Die Abstimmung ist beendet. Das ist angenommen. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 50-es módosító, mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 51-es módosító. Bocsánat, 50-es csekk ellenőrizzük le. Amendment 50 im Check. Ja, das war aber genau. Danke. Köszönöm. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 51-es módosító mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 52-es mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 53-as ki támogatja, kiszavaz nemmel, kitartózkodott, elfogadtuk. 54-es szóbeli módosítással. ellenzi -e valaki a szóbeli módosítót? Nem, akkor mellettem, ellenem. Ellenőrizzük ezt le, a módosítóval együtt szavazunk az 54 Négyesről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosító mellettem, ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 55 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 57-es kitámogatja. Kiellenzi tartózkodás elfogadtuk 58 os mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk 59-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 60 os mellette, ellenem tartózkodás elfogadtuk, 61-es mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 62-es mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 63-as mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 64-es ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott elutasítva. 65 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 66-os mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 69. Szóbelivel módosítva ellenzi -e valaki a szóbeli módosított? Nem, akkor... akkor... A szóbeli ellen van, kollega? Akkor nem tudom elfogadni a szóbelit, tehát akkor a szóbeli módosító nélkül szavazunk mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 67-es okafogyottá vált, 68-as, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elutasítva, 70-es mellette. A 70-esről elektronikusan szavazzunk. Ich meine, es wäre angenommen. Abstimmung ist beendet. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 71-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 72-es mellettem ellene. Elektronikusan ellenőrizzük ezt le, a 72-esről szavazunk tehát. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 73-as mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk, 74 mellettem ellene tartózkodás elutasítva, 75-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 76 mell szóbeli módosítóval ellenzi valaki a szóbelit? Nem, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 77-es mellette, ellenem, elektronikusan nézzük ezt meg a 77-est. Köszönöm. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 79-es mellette. Ellene. Nézzük ezt is meg elektronikus módon. 79-es. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 78-as okafogyott. 80-as mellettem. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 81, bocsánat, 83 mondja az elnök, 83 mellette, ellene tartózkodás. Elutasítva 81-es mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk 82-es. kitámogatja, kiszavaz nemmel, kitartózkodott, elfogadtuk. 84-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 85-ös mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 86 mellettem, ellene, tartózkodás, elutasítva. 87 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 88-as, kitámogatja, kiszavaz nemmel, tartózkodott-e valaki. Elfogadtuk 89 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 90-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 91-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 93-as mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk, 94-es mellettem ellene tartózkodás elutasítva, 95 mellettem ellenem tartos. Nem, elektronikusan szavazunk 95-ösről. Megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist beendet. Das ist an... Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 96 mellettem, ellenem. Szavazunk elektronikusan itt is. Die Abstimmung ist... Einer fehlt noch. Egy szavazat hiányzik még. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 97-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 98 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 99-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 100-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 101 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 102 mellette, ellene, ezt ellenőrizzük, 102-es, elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 103-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 104 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 105 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 106 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 107 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 108 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 110 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 109 mellette, ellene ezt ellenőrizzük elektronikusan, 109-es. Lezárom a szavazást elutasítva. 111. Szóbeli módosítás. Van-e ellenvetés? Nincs. Akkor szóbeli módosítással mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 113 mellette, ez is szóbeli módosítással, van-e ellenvetés? Nincs, akkor 113-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 112 okafogyott, 114 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 116 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 117 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 117 mellette ellene, ezt most elektronikusan ellenőrizzük, 117-es, Lezárom a szavazást. Elutasítva. 118 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 119 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 120 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 121 mellette. Ellene. Tartózkodás Szerintem elfogadtuk, de elektronikusan ellenőrizzük 121. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 122 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 123 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük. 123-ast. <clears throat> Nem, elutasítva. 124 mellette, ellene. Szerintem ugyanaz a, az arány, de nézzük meg, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, igen, elutasítva. 125 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 126 mellette, két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 127 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 129 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 128 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 131 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 130 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes módosítás, akkor fogyott, 132-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 133 os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 134 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 135 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 136 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 137 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 138 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 139 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 140 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 141 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 142 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 143 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 144 mellette, ugyanaz. Jó, egyszer elég. Bocsánat, 145 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 146 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 147 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 148 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 149 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 150 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 152 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 153 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 6-os mellette, mondja az elnök, de okafogyott. Elnézést. 151 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 154 szóbeli módosítással ellenvetés van-e? Nincs, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 156 okafogyott, 7-es is, 155 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. elfogadtuk. 157 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 158 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 160 mellette, illetve ez okafogyott, 159 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, ugyan ez a 161-es ugyanaz, mint az a 8-as, arról már nem kell szavazni, 162 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 163 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 164-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 165-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 166-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 167-es mellette ellene, 167-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 168-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 169 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 170 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 172 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 171 okafogyott, 175 mellette, nem, 175-ről elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást, elutasítva. 174-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 176 mellette, mellene, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 173 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 177 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, egy kompromisszumos javaslat következik, Gajer úr kiegészítésével. Akkor erről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor ezzel oka fogyott számos módosító javaslat, és folytatjuk a 185-össel, ha jól látom. Akkor 185-ös mellette, ellene. Elektronikusan 185-ös. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 186. Két részben. Első rész mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 187 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 188 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 189 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 190 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 191 mellette, ellene, tartózkodás ezt most elektronikusan ellenőrizzük, már szerintem elfogadtuk. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 192-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 193-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 194-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 195 mellette, ellene tartózkodás elektronikusan ellenőrizzük. 195-öst. Bezárom a szavazást, elfogadtuk. 196 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 197 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 198 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 199 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 200-as mellette, ellene, ezt is elektronikusan ellenőrizzük, a 200-ast, elutasítva a 201-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 202 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 203 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, tízes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, tizenegyes mellette, ellene tartózkodás elutasítva, tizenkettes mellette, ellene, ezt is elektronikusan ellenőrizzük, tizenkettes, azt hiszem elfogadtuk. Lezárom a szavazást elutasítva. 14 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 15-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 22 mellette, ellene. Akkor ezt most még egyszer elektronikusan, 22-es. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 24-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 25 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 26-os mellette, ellene, tart, elektronikusan 26-ost, lezárom a szavazást, elutasítva, 27-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 28-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 30-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 29-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 1-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 32-es mellette, ellene, ezt elektron, elektronikusan ellenőrizzük. A 32-est. Igen, elfogadtuk, jó. 31 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 33-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 34 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 35 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 36 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 37-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 38 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 2-es okafogyott, 39 mellette, ellene tartózkodás szerintem elfogadtuk, de mégis ellenőrizzük 39-est. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 41-es mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de mégis ellenőrizzük a 41-est. Elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. De azért ellenőrizzük a 43-ast. Igen, igen, elfogadtuk. Sőt, egyértelmű többséggel. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 45 mellette ellene tartózkodás elutasítva, és 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadtok. Akkor most ezzel záró szavazás következik. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 igen szavazat, két nem szavazat, három tartózkodás. Gratulálunk a jelentéstevőnek akkor az FC rendelet most egészen máshogy néz ki, mint korábban, a mi módosításainknak köszönhetően. Ezzel lezárjuk a mai ülést, mindenkinek kellemes estét kívánunk, holnap este kilenckor folytatjuk. Köszönöm mindenkinek az együttműködését a tolmácsoknak is. Köszönjük, és nekik most egy kicsit korábban kezdődik az este. Wir fangen morgen Abend mit den Koordinatoren an um neun.